Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Ha mint visszatérünk testben és lélekben a hétvégi szabadságról, üdvözlöm Önöket mai ülésünkön. Van-e a rendel kapcsolatban megígézni valójuk? Nincs. Ha nincs, akkor Van egy megjegyezni való, mint elnöki mondandó. Hölgyeim és uraim, Boris Nemcov nem csak vendég volt ebben a szakbizottságban, hanem az elmúlt 15 év során én magam is több beszélgetést folytattam velem Moszkvában, Strasbourgban, Brüsszelben és máshol is. És megtanultam megbecsülni olyan emberként, aki őszintén beszél, nagy karizmatikus vonzerővel bíró politikusként és bátor emberként ismertem meg őt. Beszélt arról is, hogy életét veszély fenyegeti. Ám, és ezt, ezt teljes mértékben tudatosította. Meg kell, meg kell lássuk, hogy az oroszországi demokratikus ellenzék elvesztette egyik világító tornyát személyében, és ez bizony sötét árnyékot vet Oroszországra. Nem tudom személyesen ki a felelős a haláláért, ám az egyre növekvő ö, mértékben autokratikus rendszer feltétlenül felelősséget visel. És ahogy hallom az első összeevesküvési el, elméleteket, a részben a hatóságok részéről is, eszembe jut, hogy azok a elítéltek, halottak, elítéltek, akik a putyini gulágokban ülnek, mind-mind ellenzékiek voltak, ellenzéki politikusok, emberek, olyan emberek, akik veszélyesek voltak a rendszeren nézve, és senki más nem kerül ilyen helyzetbe ott. Ebben az esetben is hasonlónak tűnik a dolog. Boris Nemtsov bejelentette, hogy bizonyítékai vannak arról, hogy Oroszország közvetlenül részt vesz, részt vett az ukrajnai háborúban. Talán ez sem volt nagyon örömteli egyeseknek, akik felelősséget viselnek haláláért. Szeretném kérni mindannyiunktól, hogy egy gondoljunk egy pillanatra Boris Nemcovra, megemlékezve róla, és azt is kérem, hogy mindenhol, Oroszországban is azokat a demokratát, akik ezeket az értékekért kiállnak, mindig biztosítsuk támogatásunkról. Köszönöm szépen. Négyes napi rendi pont eszmecsere Krehem úrral, engem észak-németként ez egy svájci karaktert hordozó német név, az ENSZ közelkelti palesztin menekülteket segélyező hivatalának, az unrva nak a főbiztosa. Több alkalommal volt a alkalmunk eszmét cserélni már vele a palesztinai fejleményekről, illetve a palesztin-izraeli viszonyról nagy aggályokat fogalmazott meg. A gazdasági a kapcsolatos aggájait megfogalmazva. Különbséget lát a Gáza és a Hamas szerepe, illetve a, a cisziordániai térség lehetőségéje szerepe között. Kérem, fejtse ki álláspontját, és segítse bennünket, hogy jobban átlássuk a térség sajátságait, illetve az ott kifejthető tevékenységeinket. Újra, és újra fölül kell vizsgálnunk a térségbeli szerepüket, hiszen nagyon sok európai pénz megy oda, ugyanakkor az Európai Unió nem igen látszódik e támogatások mögött a helyiek szemében, ezért volna talán többek között érdekes megvizsgálni azt is, hogy a segélyek hatékonyságát, eredményességet hogyan tudnánk javítani, és a politikai folyamat erősítését hogyan tudnánk ezzel eh, szolgálni, annak érdekében, hogy egy békés politikai megoldást találjanak a felek. Azt is látjuk, hogy a menekültek a szomszédos országban is nagyon súlyos destabilizációs veszélyt hordoznak. A libanoni és jordániai utóbbi napok eseményei én Irakban is jártam, Erbőben és Bagdadban. Összefüggésében kell látni az egész térség helyzetét és a menekült ügyet azon belül, és Libanon és Jordánia esetében jó rész szíriai menekültek azok, akiket ott el kell látni, és az Európai Unió és az UNRWA, az ENSZ egyéb szervezetek közötti szoros együttműködés mellett azt is látni kell, hogy ez a palesztinokról is összefügg, hiszen a szír menekülteket Libanonban nem menekült táborokban helyezik el, mert hogy azok úgymond foglaltak, azon több tízzer palesztin menekült részről, akik évtizedek óta vannak ott, tehát itt, itt többszörösen összetett helyzet van, ezt kéne megértsük, parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, köszöntöm a köszöntő szavakat, és mindenek előtt ezt a lehetőséget, hogy felszólalhatok az Európai Parlament Külügyi Bizottsága előtt, ez egy nagy megtiszteltetés számomra. Már most szeretném megköszönni önöknek a határozott és tartós támogatást, amelyről az Európai Unió biztosította az UNRÁT, általában és a közelkeleti palesztin menekülteket. Ez egy nagyon fontos partnerség, amely kialakult az európai intézményekkel és eh, a tagállamok részvételével, így eh, nyújtanak örök támogatást a mi ügynökségünknek. Különös tekintettel szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek azért, mert eh, megpróbál megfelelő pénzügyi támogatást nyújtani a palesztin hatóságnak és az UNRWA-nak, 2014-ben elfogadtak egy állásfoglalást a gázai övezetről, és a palesztin államiságról is szavaztak. Az első vita az UNRWA pénzügyi helyzetéről februárban valósult meg, ezt nagyon nagyra értékeljük, és most meg szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak ezért az eszmecseréért, mert ez rendkívül fontos volt számunkra. Szeretném, ha megvizsgálnák a közelkeleti helyzet különböző aspektusait, mindenek előtt azt, hogy hogyan hat ez a palesztin menekültek közösségére. Hölgyeim és uraim, el kell mondjam, hogy rendkívül aggasztó a helyzet, amelynek közepette eljöttem most önökhöz. Hangsúlyoznom kell, hogy mindannyian tisztában vannak azzal, hogy a térségben nagyon komolyak a gondok, és ez a tartós megszállásnak tulajdonítható a katonai konfrontációnak, ahogyan azt tavaly nyáron is tapasztaltuk a gázai övezet esetében, és nagyon súlyos a szíriai konfliktus is, valamint ennek hatása a szomszédos országokra. A mi szempontunkból mindennek középpontjában egy politikai megoldás hiánya áll és azt is tapasztaljuk, hogy egyre erősebb a radikalizáció, illetve a szélsőségek különböző formáinak megnyilvánulása a közelkeleti térségben, és ez nagyon súlyosan hat a menekültek helyzetére is. A konfliktus következtében azt is tapasztaljuk, hogy egyre gyengülnek az állami intézmények a térségben, és így fordulhat elő az, hogy az államok a menekülteket befogadó kormányok, államok azok, amelyek a fő partnereink, és amelyekkel megpróbáljuk megoldani a palesztin menekültek helyzetét. Ami a palesztin menekültek helyzetét illeti a közel-keleten, nos, először is szeretnék a cisziordániai térségre, a gázai vezetre utalni. Tudják, hogy a közel-keleten 5 millió palesztin menekült él őket látja az UNRA ügynökségként. Ez Norvégia vagy Szingapur lakosságával egyenértékű. A különbség az, hogy nekik nincs saját otthonuk, saját hazájuk, ezért rá vannak utalva az UNRA térségben kifejtett tevékenységeire. A helyzetet jelentősen befolyásolják a telepek, az új telepesek, a telepek létrehozása, valamint um, a lakóházak uh, lerombolása komoly fenyegetettségnek vannak kitéve a beduin közösségek uh, elűzése miatt, és éppen ezért uh, az undának Izraellel is kapcsolatot kell ápolnia. Egy további jelenséget is tapasztalunk, ami az adóbevételek visszatartásával magyarázható. A palesztin hatóság kapacitása éppen ezért korlátozott. Éppen ezért egyre több igény fut be az UNRWA-hoz is, mivel a palesztin hatóság nem képes ellátni a lakosság igényeit, és ezt tapasztaljuk. A gázai övezetben természetesen Eh, tudják, hogy mi történt eh, az elmúlt nyáron, de hangsúlyoznom kell, hogy eh, egy egyfajta egzisztenciális válság következett be, és ez az elmúlt évek a blokád eseményeivel magyarázható. Engedjék meg, hogy néhány indikátort megismertessek önökkel. 2000-ben amikor a helyzet noha nem volt normális, nem volt szokványos, de a helyi gazdaság szempontjából más volt. 80 ezer palesztin volt ráutalva a gázai övezetben az UNRWA élelmiszer segélyeire, manapság pedig, miután 7-8 éve tart a övezetben a blokkát, több mint 860 ezren vannak ráutalva az élelmiszer segélyekre. Ezen számadatokat eh, nem azért osztom meg önökkel, hogy eh, ismertessem azt, hogy milyen nagy eh, sikerrel jutunk el sok emberhez, ahogyan azt a humanitárius segélyezés területén gyakran szoktuk említeni, hanem ez egy szégyenletes statisztika. Szégyenletes az, hogy 860 ezer ember a gázövezetben élő 1,8 millió szeméből van ráutalva jelenleg az UNRWA élelmiszer segélyeire, és nem említettem meg az élelmezési világprogram segélyre utat személyek számát. Különböző üzletemberek, akik saját vállalatokat működtettek, exportáltak a gázajövezetbe, Cisziordániába vagy Európába, ma már ezt képtelenek megtenni, a vállalkozásaikat elveszítették, arra kényszerültek, hogy az alkalmazottaikat elbocsássák, és gyakran lakásukat is elvesztették, és most félig meddig bérelt szobákban tengetik életüket, és az unra segélyeiből élnek. Itt pedig gyakran képzett emberekről beszélünk. A gázai övezetben a képzettek aránya magas, és ők arra vágynak leginkább, hogy saját családjukról maguk tudjanak gondoskodni nem akarnak az UNRWA segélyeire támaszkodni, sem az ő szándékuk és a mi szándékuk sem az, hogy a helyzet változatlan maradjon. Szeretnék újra megnyitni vállalkozásaikat, üzleteiket, szeretnének ismét exportálni, és szeretnének együttműködni az őket körülvevő közösségekkel, ugyanazt a korábban is tették, és azt láthatják, hogy azt akarják, hogy megoldják a helyzetet. Ez természetesen összekapcsolódik az izraeli helyzettel, az izraeli biztonság megteremtésével, ami szintén kapcsolódik a helyzethez. Ezt pedig figyelembe kell vennünk, amikor a gázai övezetről beszélünk. A blokád által tapasztalható helyzet az, hogy nem volt mozgásszabadság, és a jelenlegi helyzetben nem lehet munkahelyeket sem teremteni. Ehhez jött még hozzá tavalyi konfliktus, amikor is óriási mértékű, példátlan volt a pusztítás, még az elmúlt évtizedekhez képest is. Manapság nem csak a munkanélkülieket kell ellátnunk, hanem több százezer ember vált hontalanná, elveszítették otthonaikat a pusztítás következtében. Értékeltük a helyzetet, és azt tapasztaltuk, hogy 96 ezer lakóépület vagy teljesen megsemmisült, vagy részben, és több tízezer egyéb épület is komoly pusztítást szenvedett el, ezért újépítésre szorul. Tehát ott van ugye az újjáépítés igénye, ott vannak az otthonukat elveszett személyek és a traumatizált emberek. A gyermekek a gázai övezetben több mint 400-500 ezer gyermek veszítette életét, közülük 70 százalék 12 évnél fiatalabb volt. 138 gyermek az UNRA iskoláiban tanult, de a konfliktus végén nem tért vissza az iskola termekbe. Több százan sérültek, közülük nagyon sokan életük végéig sérüléseket, tartós sérüléseket szenvedtek el. Tehát nem csak a tönkretett épületeket kell figyelembe vennünk, hanem azon traumákat is, amelyeket az emberek kénytelenek elviselni ezekben a közösségekben. És azt kell mondjam, hogy az újjáépítés folyamata lassú, ugyanígy egy hatalmi űr is keletkezett a gázai övezetben. A nemzeti konszenzus kormánya eddig nem volt képes arra, hogy felelősséget vállaljon az övezet helyzetért. És figyelembe kell vegyük a finanszírozás hiányát is, noha a kajrói konferencia komoly ígéretekkel zárult tavaly. És azt kell mondjam, hogy ami leginkább sokkol engem az az, hogy van egy közösség a gázévezetben és Izraelben, két olyan közösség, amely gyakorlatilag párhuzamosan él. A korábbi nemzedékekkel ellentétben azonban a fiatalok ma úgy nőnek fel, hogy semmilyen kapcsolatot nem ápolnak egymással, nem rendelkeznek kellő ismeretekkel egymásról. Ahogyan ezt egy 58 éves gázai üzletember mondta, tavaly. Ő azt állította magáról, hogy ő jó ember, de gyermekei nem annyira, nem, az, nem annyira jók, mint ő. Ő azt említette, hogy az izraeliekkel érintkezve nőtt fel, volt köze az üzleti tevékeny során izraeliekkel, kereskedett velük, sokszor nem értett velük ugyan egyet, de képes volt megérteni a nézeteiket. Ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy a gyermekeik nem is találkoztak soha életükben még izraeliekkel. Nem is láttak izraelieket. Ez a különválás, ez az elkülönülve élés, ez egy realitássá vált manapság. És a New York Times is egyébként írt a közelmúltban arról, hogy az izraeliek 42%-a soha életében nem találkozott Palesztinnal. Ez pedig, hölgyeim és uraim, alig ha lehet egy olyan alap, amelyre a regionális biztonságot kiépítetnénk a jövőre nézve. És eh, mivel foglalkozunk Szíriával, valamint a szíriai konfliktus regionális hatásaival, Európa ma főleg a biztonsági vonatkozású kérdésekre figyel oda a közel térségben, de hangsúlyoznom kell itt, hogy egyértelmű az összefüggés regionális értelemben véve, és a gázi övezetben élő fiatalok, a gázévezet lakosságának 56%-a 35 évnél fiatalabb, ez pedig egy időzített bombával ér fel. Hiszen itt olyan fiatalokról beszélünk, akiknek nincs, nincs jövőjük, nincsenek kilátásaik. Szíria természetesen rendkívül fontos, és természetesen Szíriáról és Irakról szóló közleményt, amelyet a külügyi szolgálat és Mogherini asszony közé tett, ezt tudomásul vesszük. Hangsúlyoznunk kell, hogy ez az, leg, az egyik legkatasztrofálisabb konfliktus, amelynek tanúi vagyunk manapság humanitárius szempontból nézve bárhol is a világon. A palesztin menekültek 95%-a korábban messze menőleg önellátó volt, ugyanis Szíriában részt vettek az ország gazdasági struktúrájában. Ma azonban az UNRÁ-ra vannak utalva. A Szíriában élő palesztin menekültek korábban 150 ezeren éltek ott, ma a szomszédos országokban élnek, mint Libanonban, Jordániában, négyezeren élnek Egyiptomban, és négyezeren Törökországban. Számos létesítményünk elpusztult, a 219 különböző létesítményünk közül 46-ot tönkre tettek. És akkor még nem is beszéltünk a szomszédos országokra nehezedő teherről, Libanon, Jordánia, ahol amúgy is már sok volt a palesztin menekült, ott még most szíriai menekülteket is befogadtak jelentős számban. Tehát hangsúlyoznám azt a tényt, hogy a palesztin menekültek közössége a közelkeleti térségben egy komoly válság tanulja. Ez egy rendkívül sérülékeny közösség, és nagyon csalódottak a helyzetük miatt, kilátástalanak érzik magukat, úgy érzik, mintha, úgy érzik, hogy megfeledkeztek róluk a világban. Az UNRA májusban fogja ünnepelni fennállásának 65. évét, és szeretném hangsúlyozni, hogy az UNRA Eh, műveleteinek 65 éve több dolgot is jelent. Egyfelől jelenti azt, hogy eh, megtaláltuk a módját annak, hogy hasznos segítséget, eh, hasznos szolgálatot nyújtsunk a menekülteknek. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy amikor a kérdéseket politikai szinten nem tisztázzák, és amikor a politikai megoldások nem elérhetőek, akkor 65 évi, évi fennállás a következménye ennek. Egy ilyen ügynökség esetében soha nem volt ilyen hosszú múltja egy ügynökségnek, és ez azt jelenti, hogy még jó néhány éven keresztül aktív szerepet kell vállalnunk. A közelmúltban 11 hónapja csatlakoztam csak az ügynökséghez, úgyhogy szerettem volna néhány észrevételt megosztani önökkel az eddigi tevékenységem fényében. Az UNRA ebből a szempontból egy sajátos ügynökség, ugyanis humanitárius segélyezést folytat, ugyanakkor a hosszú távú fejlesztésben is részt vesz. Azt tapasztaltam, hogy az UNRA vívmánya a fejlesztés szempontjából példátlan, ha megnézzük az elmúlt évtizedek eseményeit. Az UNRWA esetében értük el a legjobb egészségügyi és oktatási mutatókat bármilyen intézmény esetében, amely aktív szerepet vállalt a közel-keleti térségben. Hozzájárultunk egész nemzedékek képzéséhez, úgyhogy ebből a szempontból meg kell említenem a palesztin történet két oldalát. Itt nem csak vesztességekről, kilátástalanságról kell beszélnünk, az áldozatokról, hanem azon vívmányokról is, amelyeket maguk a palesztinok értek el azáltal, hogy részt vettek az oktatásban, az UNRWA segítségével és azon túlmenőleg is. Ezt a vetületet szerettem volna mindenképpen hangsúlyozni önök előtt. Egyértelmű az is, hogy számos kihívással állunk szemben. Ezek közé tartozik az, hogy az eddig elért eredményénk az oktatás és az egészségügy területén ezek mulandóak. Hogyha azt nézzük, hogy hogyan alakul a konfliktus Szíriával, vagy a gázai övezetben a blokád, a megszállás, elérkezik az a pillanat, amikor az oktatásügy és az egészségügy terén elért eredmények visszájára fordulhatnak, az UNRWA pedig nagyon komoly szerepet vállal azért, hogy a szíriai és palesztin menekültek Libanonban vagy Jordániában való részvétele az oktatásban és az egészségügyhöz való hozzáférése továbbra is fennálljon. nagyon sok kollégánk életét vesztette az elmúlt év során. Ez az az ár, amelyet megfizetünk, amikor ilyen körülmények között dolgozunk, a konfliktusok élvonalában. De egy további kihívás is áll előttünk. Az éves kiadásaink, amelyek által az oktatás ügyre és az egészségügyre ennek érdekében dolgozhatunk. Ez 1,2 milliárd dollár, ami egy jelentős összeg. Különösen hálásak vagyunk az Európai Uniónak és a tagállamoknak, hiszen ha összevetjük a tagállamok hozzájárulását, akkor azt kell mondjuk, hogy az Európai Unióval a az UNRWA költségének oroszlán részét állítják, teremtik meg. Éppen ezért ez egy nagyon komoly erőfeszítés, és nagyon fontos hogy lássák azt, hogy mi az, amit együtt elérhetünk. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy természetesen vannak további hiányosságok és problémák. Egy különösen fájdalmas tény, ami meglepett, négy hónappal a kairói konferenciát követően a gázai övezetben abba kellett hagynunk, fel, fel kellett függesztenünk a menedékek újépítésének folyamatát, mert elfogytak a források. És most további forrásokat kell az újépítéshez előteremtenünk. Négy hónap a Kajrói konferenciát követően ez meglepő volt számomra. És mivel önök is nagyon sokat foglalkoznak a biztonság és a bevándorlás kérdéskörével, elmondhatom azt, hogy a Szíriából érkező palesztint menekültek, akik elhagyják Szíriát és főleg Európába próbálnak meg eljutni, egyre jelentősebb számban teszik ezt meg. És a gázai vezetben is egyre többen vannak azok, akik a távozásukat fontolgatják Európa felé. Tehát a pénzügyi források hiánya komoly következményekkel lehet a helyszínen élőkre nézve. Az utolsó megjegyzésem, elnök úr, Szeretném felhívni a figyelmüket a tartós elkötelezettség fontosságára, és ennek a legfontosabb aspektusaira. A szerepvállás legfontosabb formája politikai és diplomáciai szerepvállalás. Ezt a korábban, korábban is elmondtam. Ügynökségünk főleg humanitárius és fejlesztési térségen tevékenykedik. A palesztin menekültek és a térség szempontjából ma a legfontosabb az az, hogy politikailag foglalkozzanak a konfliktus mögött meghúzódó problémákkal, amelyek sújtják ezt a térséget. Ez a fajta szerepvállás a párbeszéd kereszt, párbeszéden keresztül valósulhat meg, hiszen önök egyeztetni tudnak az összes féllel. Az Európai Unió szerepvállása tekintetben nagyon fontos ebben a folyamatban önök eljutnak az összes érintett félhez, ellátogathatnak a térségbe, és tudjuk, hogy gyakran felhasználták ezen lehetőségeket, az UNRA pedig nagyon szívesen nyújt önöknek támogatást, hogy saját szemükkel meggyőződhessenek a helyszínen a helyzet súlyosságáról. Különösen hálásak voltunk Mogherini főképviselőasszonynak, amiért az Európai Unión kívüli első látogatása a térségbe vezetett. Ez egy nagyon fontos jelzés volt, vele együtt jártam a gázai övezetben, és azt hiszem, hogy ez az üzenet nagyon fontos a térség számára. Szükség van ott az ilyen üzenetekre. És felhívnám a figyelmüket arra is, hogy továbbra is támogassák az UNRÁT, mint ügynökséget. Gyakran hallok kérdéseket arról, hogy 65 tehát elteltével nem léphetünk-e tovább, bárcsak megtehetnénk ezt, de itt ez nem az unráról, hanem a térségről, a stabilitásról, a békéről, a népek közti együttélésről szól és jelen pillanatban mi vagyunk az egyik legmegbízhatóbb partner a térségben, amely kulcsfontosságú szolgáltatásokat tud nyújtani egy rászoruló közösségnek. De nem az a célunk, hogy örökre ott maradjunk, ha sikerül egy tartós megoldást találni a helyzetre. Tehát politikai elkötelezettség, intézményi támogatás szükséges az UNRA munkájához, politikai és pénzügyi értelemben is, ez rendkívül fontos lenne a jövő szempontjából. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Gracias. Eh, dos, Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem lenne. Először is reagálnék némileg az első megjegyzésére, az oroszországi ellenzéki vezető meggyilkolására. Egyértelmű, hogy azt akarjuk, hogy gyors és hatékony kivizsgálásra kerüljön sor, ugyanis túl sok volt már az olyan haláleset, amelyet nem vizsgáltak ki amikor is orosz ellenzéki politikusok vesztették életüket. Fel kell szólítani az orosz hatóságokat, hogy elvárjuk tőlük a gyors és hatékony vizsgálatot. Ami pedig az ismertetőt, az eladást illeti, elmagyarázta, és akik a térségben jártunk, mi magunk is tapasztaltuk, hogy milyen súlyos gazdasági, pénzügyi nehézségekkel küzdenek a palesztin menekültek a térségben, de nem gondolja-e azt, hogy valamilyen értelemben mi magunk tápláljuk ezt a rendszert? Hiszen az Európai Unió finanszírozza a gázajövezetben kórházak újjáépítését, ugye az unrát is finanszírozza, nem annyira, mint amennyire kellene, de mindig is növeltük a finanszírozás mértékét. Tehát maga az Európai Unió tulajdonképpen hozzájárul ezen státuszkó fenntartásához. Hiszen még ha több pénzt is juttatunk oda, az izraeli politika úgy is tönkreteszi azt, amit mi finanszírozunk, és aztán újból finanszírozzuk ezt. És így zajlik ez már 50 éve. Egyértelmű tehát, hogy segítséget kell nyújtanunk azon palesztinoknak, akik az ön által felvázolt helyzetben élnek. De mi lenne a következő lépés? Annak érdekében, hogy végeredményben ne váljunk cinkosaivá ennek a státuszkvónak, amely nap mint nap ront a helyzeten, illetve tovább több mint 60 éve. Köszönöm szépen, és egyébként gratulálok az önök munkájához. Ja, dankjewel. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy előző hozzászóló, én is azzal kezdeném, hogy önnek, elnök úr, megköszönöm azt, hogy megemlékeztünk politikus kollégánk Boris Nemtsov haláláról, amely a demokratikus rend megzavarása, és arra káros minden frakció nevében kérjük, hogy támogassuk azt a kérés, hogy független vizsgálat alakuljon ki a halálesetek kapcsolatban. Az Európai Parlament ezen belül a mi szakbizottságunk kell, hogy mögé álljon ennek a kérésnek. A, az ENSZ főtitkárának főtitkára is kimondta, hogy igen, régóta dolgozik a NURVA, azon, hogy a térségben, a közleked térségben béke alakuljon ki. Szeretném megköszönni ezt, és az önök szervezete ugyanakkor több munkatársat el is vesztette e munka során. Ezért kell külön megköszönjük minden munkatársuknak, azt, akit nagyon nehéz körülmények között igyekeznek segíteni a menekülteknek. Azért fontos, hogy Izraelben is, én is Izrael Genfben és Kázában is jártam. Ha látja az ember az épülő falat, meg azt, hogy hogyan élnek a gyermekek, akkor én is saját szememmel látva ezeket mondhatom, hogy meg kell tudjunk mindent annak érdekében, hogy politikai megoldás alakuljon ki a harcoló felek között. Ugyanakkor a nemek közötti egyenlőségre szeretnék rámutatni, és nőként szeretném megköszönni azokat a konkrét pontokat, amelyeket meg kell nevezzünk, és amelyet a menekült táborok látogatásakor és azok segítségkor ki kell emeljünk. Én, mint nő, aki meglátogattam a menekült táborokat, is mondhatom, hogy e konkrét területeken is van tennivaló, és e konkrét kérdésekkel is jobban kell foglalkozni. Kérdésem, hogy honnan látja, és általában hogyan látja a politikai megoldás lehetőségét. Ez egy kicsit ugyan túlmutat a mostani beszélgetésünk témáján, ám jó lenne öntől hallani, hogy a politikai, a konfliktus politikai megoldására milyen esélyeket lát általában. President, uh, thank you, uh, and I, uh... Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, és uh, nagyon köszönöm Pierre ezt a prezentációt, köszönjük szépen azt, hogy elmondta a legfrissebb információkat, nagyon is értem, érzem a dühét, illetve a frusztrációját, és uh, nagyon köszönjük, hogy uh, szerzeti szempontból, illetve a területen történő dolgok szempontjából is tájékoztat bennünket. Az Európai Unió részéről a, a birodalomban e, látjuk ennek az, az egész problémának az okát, és ugye angolként ugyanerre hívhatom fel a figyelmet. Nagyon hosszú távra nyúlnak vissza a problémák. Ugye beszéltünk no, beszéltünk a, a menekültek létszámáról, Ugye itt ezt hasonlíthatnám Skócia létszámához. A, ami a radikalizációt illet, és ugye ezt a szír, szírek használták, a status quo következményei sokkal szélesebb körűek lesznek, nem csak a régiót fogják érinteni, tehát nagyon fontos, hogy fellépjünk. Következményekkel van dolgunk. Én pedig inkább azt szeretném, hogy az okokat vegyük célkeresztbe, és inkább ezeket próbáljuk megoldani. Ezt kérem, hogy erre összpontosítsunk. A kérdésem pedig Izraelre vonatkozik. Demokráciáról van szó, egy nagyon összetett társadalomról. Szíria esetében azonban nem beszélhetünk demokráciáról. Izrael esetében van kit támogatnunk, illetve az értékeket is kiindulópontként vehetjük. Én mindenképpen a párbeszéd mellett törnék lencsát. Nem csak két oldalról van itt szó, hanem, hanem több, több oldalt figyelembe kell venni. Két külön univerzum működik egymás mellett, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy megvizsgáljuk, mi történt a terepen, hiszen Izrael tettei bármilyen hosszú távú politikai megoldást lehetetlené tettek. Ketté választották a lakosságot, és ez a két külön rendszer a politikai vitát, eszmecserét még inkább lehetetlené teszi, a nemzetközi dialógust pedig céltalanná. Tehát azt kérném öntől, hogy kicsit haladja meg hatáskörét, nagyon is érdekel az ön véleménye, mint független megfigyelő véleménye. Ön szerint Európai Unió részéről mit tehetünk annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljunk Izraelre, és valóban olyan eszmecserét, illetve tárgyalássorozatot folytathassunk, amely megváltoztatja a terepen a helyzetet. Jó pár, jó pár gondolat fölmerült már, mm, például az, hogy a, a telepesektől érkező termékeket címkézzük, illetve nagyon sok más innovatív ötlet merült föl. Ön szerint mit kellene tennünk, milyen tanácsot adna, mit tehetünk annak érdekében, hogy valóban változtassunk a, a helyzeten, hogyan, ne, hogyan, ö, hatás, hogyan gyakorolhatnánk hatást Izraelre, hiszen enélkül nem fogunk semmilyen megoldást találni. Grazie Presidente, desidero ringraziare. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni vendégünknek, hogy eljött és bemutatta az UNRWA működését a térségben. Örömmel látom azt is, hogy az Európai Unió legnagyobb donor a térségben, és remélem, hogy az a pénz, eh, amelyet erre a célra számítunk, növekedni fog. Ám arra is visszatérnék, amit a kollégám mondott néhány pillanattal ezelőtt. Nagyon gyakran, most is, minket is más bizottságban megkérdeznek, meg a civil társadalom képviselői is hozzánk fordulnak azzal a kérdéssel, hogyan garantálható, hogy ezek a pénzeszközök ne rossz célra kerüljenek fel, sem mondjuk szélsőséget célokat szolgálva. Hogyan garantáljuk azt, hogy a pénz azt a célt szolgálja, amerre szántuk, és nem kockáztatjuk azt, hogy mondjuk rossz kezekbe kerül ez a pénz, káros célokra használják fel e forrásokat. Aztán beszéltek arról is, hogy nincs a jövő nemzedékek számára kilátás, esély, életesély és ez a jövőbeli radikalizáció táptalaja lehet. Sőt, ez, ez exponenciális veszély manapság, hiszen ezek a fiatalok semmiféle jövőképet nem látnak, sehol nem látják azt, hogy, hogy felépíthetik életüket, ugye és karjába hajszoljuk őket, és ez oda vezethet, hogy a kockázat, ez a konfliktus tovább radikalizálódik, és nem csak a megszálló és a megszállott közötti háborúra van szó, hanem egy civilizáció közötti összecsapásá növetkedhet diplomáciai és, és politikai kihatásaival mindennek. Ha már konkrét megoldásokról beszélünk, vajon nem lehetne a tárgyalások során felmerült egyik kérdéssel jobban foglalkozni? Azaz a gázai reptér blokkátjával kapcsolatos. A gázet, kérdésünket, gázat meg kéne nyitnunk fizikailag is a világ előtt, kapcsolat teremt a gázai és a világ között, hogy ezt, a, ezt az ostrom állapotot és annak abból származó lelkületet leküzdjük valamiképpen. És a határozati kérdésekkel is foglalkoznunk kell, az ott élők számára valamilyen kapcsolat teremtve a külvilággal, ugyanakkor ment megtartva, fenntartva a biztonsági garanciákat Izrael számára. Aztán említették Szíriát, és a legfrissebb katasztrófát, amely további olajat öntött a tűzre. Libanon, Törökország, Jordánia nagyobb térségében. Hogyan látják ebben a térségben a, a hatalmi egyensúlyt, különös a Törökország szerepére? Sok esetben nehezen érthető, hogy Törökország voltak éppen mit is akar. Az menekült menekültek, nem csak a palesztin, hanem a Szíriából menekültek ügyében, konkrétan mi a török álláspont. És a menekültek és az extrém szélséges csapatok közötti kapcsolatokra is külön beszélni szeretek. Köszönöm még egyszer a, a munkájukat, és köszönöm munkatársaik tevékenységét, akik sok esetben konkrétan a vérüket adják azért, hogy segíthessenek a térségben segítessenek a palasztinoknak. Nem csak kér, hanem sokan mások a teremben meg kell emlékezzünk tisztelettel erről a munkáról. Thank you very much. I excuse my voice. I'm here. Nem szépen elnézést kérek a hangomért. Nem, nem a viszkis poharak miatt történt ez, hanem egyszerűen gyengem a hangom. Köszönöm szépen eh, pontos leírást, eh, statisztikát. Két megjegyzésem lenne, illetve kérdésem is van. Először is megemlítette a nemzeti konszenzus eh, kormányát, amely kudarcot vallott. Mellátogattam Palesztinába, illetve Izraelbe is novemberben, illetve decemberben, és azt az információt kaptuk, hogy a Hamas blokádot alkalmaz, és így az építkezési anyagok nem juthatnak el Gázában. Nem tudom, hogy ez változott-e, illetve mi történt ezzel a konszenzussal, és mit jelent ez az önök munkáját illetően. Illetve emellett megemlítette a Kairó konferenciát, illetve az ott tett ígéreteket, ezzel kapcsolatban némi statisztikát megosztana -e velünk, hiszen elképzelhető, hogy itt más országok, illetve régiók is érintettek. Ezen kívül megemlítette a diplomáciai szerepvállalás fontosságát, a dialógus fontosságát. Elég nehéz bejutnunk Gázába, és a, a legutóbbi em, szocialista delegáció kapcsán is megemlítettük ezt a problémát. Például mi parlamenti képviselők nem jutunk be Gázába, bár német alapítványok eljutottak a térségbe. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy együtt tudjunk működni a terepen az illetékesekkel, illetve valós eszmecserét folytathassunk. Ezt hogyan lehetne előre mozdítani, és köszönöm szépen a munkáját. trois remarques. Három megjegyzéssel élnék. Az első, nagyon is elismerem az önök munkáját. Fölmerül a kérdés, hogy az arab, áll, az arab országok miért nem járulnak nagyobb mértékben hozzá a régió fejlesztéséhez. Gondolok itt különösen arra, hogy a költségvetésben nagy lyuk tátunk, tehát fordultak-e az arab országokhoz, és hogyan reagáltak ezek az országok. A második megjegyzésem a kondicionalitással kapcsolatos, mindig óvatosan kezelik ezt a kifejezést. A Fata és a Hamas számára a fejlődés, a fejlesztés, a demokrácia e az első számú feladat, vagy pedig az Izrael elleni harc. Aztán a harmadik megjegyzésem. A harmadik megjegyzésem pedig azzal kapcsolatos, hogy különböző okokból kifolyólag a kormány kormányt helyettesítik, a kormány kudarca miatt lépnek fel. Önök szerint ez a helyes lépése? Nos, ez a három megjegyzésem lenne, és megköszönöm, ha választ tudna adni. Köszönöm. Thank you, Chair. Let me also... Köszönöm. Hadd kezdjem én is azzal, hogy megköszönöm a, az előadónak a prezentációját, és gratulálni szeretnék szervezetének ahhoz a hihetetlen munkához, amelyet nagyon nehéz helyzetben fejt ki. Nem csak a pénzügyi nehézségek, gondolok itt ez alatt szörnyű helyzet, szívszorító helyzet. A palesztinok szenvedése napról napra súlyosbodik. Számomra nagyon zavaró tény az, hogy 42% az izraelieknek sosem látott palesztin, nem találkozott palesztin személyesen. A reményt fenn kell tartanunk, hogy igazságos béke születik a palesztinek és izraeliek szempontjából is, és a két életképes állam alapján. Ám látva azt a döbbenetes számot, hogy 42%-a az egyik fennek se a másikat, ez nyilván megnyitja a félelem előtt az utat, és a másik fél démonizálás előtt az utat. Persze, mindannyian azt szeretnénk, ha erősebben kapcsolatba lépnének a felek, és e tekintetben az Európai Unió kellene, hogy sokkal aktív szerepet játszon, segítve a megoldást, a békét megoldását. az Egyesült Államok hitelessége megkérdőjelezett, úgyhogy de más szereplők is részt vesznek. Minél több szereplő, külső szereplő igyekszik, tehát a béke körülbábáskodni, annál nagyobb esélye van a békének. A szörnyű statisztikák fényében kérdés, hogy milyen esélyt látja annak, hogy az egész Gázát folytogató blokádot felbontjuk, mert hogy ez egy, egy óriási börtönné változtatja a térséget. Milyen előnyét látnánk annak, hogyha a palesztina és izrael közötti ügy megoldódna, ennek milyen kihatása lehetne a világszerte folytatott, a szélségesek ellen folytatott háborúban? Nyilvánvalóan jó tenne ennek az előbbi megoldódása. Hogy and uh, uraim, köszönöm az érdekes kérdéseket. Hadd kezdjem azzal a gondolattal, amelyet Valenciano asszony hozott fel, miszerint a rendszert hogyan támogatjuk, Ezt a Kajrói konferencia előestén nagyon sok lehetőség nyílt meg, ahol államok Kairóba utazó képviselői révén feltették a kérdést, vajon megéri egyáltalán, van -e értelme Gázába pénzt tenni? Ismerve ezt a ciklus, hogy amit építők lerombolják, majd újraépítik, úgy lerombolják, ahogy az ENSZ főtitkáról is beszélt erről több alkalommal. Lehetne-e, nem lehet -e az, hogy a finanszírozás tartja fent önképpen ezt az ördögi kört? Nagyon őszintén kell fogalmazzak, azok államok, azon képviselők, akikkel beszéltem, és akik ilyen dilemmát érzékeltek, és akik eh, egyre kevésbé halandóak pénzt tenni Gázába, sokan vannak ilyenek, akik visszatartják a, a gázai finanszírozást ezen okoknál fogva. Nekik mindig ezt mondom. Nem tehetjük meg, és államok nem tehetik meg, hogy a hunzerős segélyt is, meg a rekonstrukciós pénz is eh, visszafogjuk, meg a politikait is. Ha egy kormány úgy dönt, hogy nem hajlandó ma a gázát finanszírozni, akkor legalább a politikai fronton kell aktívan föllépni. A kettőről egyszer nem lehet lemondani. Tehát mind a kettőt nem lehet visszafogni, mert akkor, akkor a gázaiakat mindenféle kilátás nélkül magukra hagyjuk. Sem politikai kilátások nincs, még ezt is szívesen látnák, vagy legalább a napi megélhetésüket kell segítsük. Ha mind a kettőt megvonjuk tőlük, akkor csak a megosztottságot erősíti, a szélsőséges helyzetet rontja. Aztán felmerül a kérdés, hogy mi lett, mit lettnek a következő lépések. Nos, a gázai konfliktusból leszűrhető nyilatkozatok, megismételt nyilatkozatok, az EU és Margarina asszony hangját is beleértve a Kajró konferencián, nem szabad megengedni, hogy Gáza visszatérjen a blokád előzetes állapotába. Tehát most vállalásokat kell tenni, egyrészt, hogy az égető szükségeket kezeljük, másrészt a politikai körülményeket javítsuk. A NRVA nem politikai szereplő önmagában, de persze nagyon jó pozíciónk van ahhoz, hogy lássuk, hogy az előrelépés, a politikai előrelépés hiánya mihez vezethet. Mert azt minden nap látjuk. Látjuk a legfájdalmasabb képeit ennek, látszik azoknak a szemében, családjai, akiknek semmi reményük nincs a jövőben. Ezért gondoljuk úgy, hogy kezdeményezésre van szükség politikai értelemben egy sor, sor szereplő részéről, és látva mindezt az instabilitást, ami a közel kialakult, ez egyre inkább egy, egy európai belső ügyé is válik, hiszen itt emberi jogi kérdésekről is hol van, hiszen az európai projekt lényege, az emberi méltóság fontossága az, hogy nem lehet békét építeni egy közösség méltóságának megtagadásával, és persze a, a biztonsági és stabilitási perspektívákat is látni kell. A kettőt kiválóan össze lehet kapcsolni, eh, analitikus és fogalmi szempontból is, és ez más, egy, egy új jövőképet is felvázol. Köszönöm azt a megérzést, amelyet a, a munkatársaink biztonságát érintette, köszönjük a, a, a, a főhajtás bátorságuk előtt. 30 ezer munkatársa dolgozik az Ungrának a térségben. Egyetlen ügynökség sem, és dolgoztam a, a, a Keresztnél is, meg más olyan konfliktusban érintett szereteknél, máshol nincsenek ilyen számok, 11 veszettek, 11 emberünk halt meg Gázában, 14 Szíriában, egyetem más szervezet sem folytatná a munkát ilyen veszteségek mellett. Ugye nem akarok ezzel büszkélkedni, ám látni kell, hogy emberek vállalják ezeket a kockázatokat. Azok a kollégáim, akik minden reggel hátrahagyták a családjukat, nem tudták, hogy este visszatérhetnek-e otthonukba, és mentek a, a, a klinikákba, iskolákba, a, a búvóhelyekre, és folytatták a munkájukat. Igen, ez valóban egy nagyon komoly munka, és köszönöm, hogy a, a nemek között egyenlőségre felhívta a figyelmet. A Norvégia filozófiának része ez, mert egyes tagállamok Afganisztánban, itt, meg máshol is igyekeznek, igyekeznek osztásban is máshol is a nem egyenlőséget erősíteni oktatás és egyéb révén, most az ura önmagában ilyen 4900-5000 iskolás, akit támogatunk, teljesen nemi kiegyenlőség, hogy a nemek között egyenlőségben alakult. Persze az más kérdés, hogy az iskolát elhagyó lányok esetében a körülmények lehet, hogy alássák az ő az ő lehetőségeiket, hogy a szakmájukban ambícióknak megfelelően mérnökök, orvosok, tanárok lehessenek. Ez egy másik kérdés, hogy tehát mi az iskolában tudjuk biztosítani az egyenlőséget, hogy utána mi lesz, arra is figyelni kell. Hogy mi a politikai megoldás a mi szemünkben? Nos, hát itt elérünk az UNRV szerepének határaihoz, mi nem a politikai megoldást kialakítói vagyunk, ám a konfliktusi zónában töltött sok év után mondom azt, mindig kérdezzük meg magunktól, mi a költsége, mi lesz a költsége a következő évtizedben annak, hogyha nem ülnek le a felek megoldani ezt a konfliktust. Ez a kérdés. Nem csak az, hogy mi a megoldás, hanem mi a költsége a megoldás hiányának. Láttak már az elmúlt években bármely konfliktust, ami eszükbe jut? Ahol a politikai megoldás hiánya, vagy a politikai tárgyalások hiánya a, a radikalizáltás csökkenéséhez vezetett volna. Eszébe jut valamilyen példa, ahol a nem politikai nem kezelt helyzet ne vezetett volna a radikalizáltáshoz. Ez magától vezetődik, a düh, a frusztráció önmagától vezet a radikalizációhoz. Ez egyik költsége annak, ha nincs megoldás, politikai megoldás, és ez kapcsolódik azokhoz a megjegyzésekhez, a felháborodás és indignáció, amit érzünk, akkor, hogyha, hogyha a politikai eh, problémák nem kapnak semmi figyelmet, mit jelent ez? Milyen súlyos problémákhoz vezethet? És persze fel kell szólalnunk bizonyos kérdésekben. Tavaly nyáron a gázai konfliktus idején igenis kiálltunk egyes ügyek mellett, mert személyesen meg vagyok győződve arról, hogy független attól, mennyire jól végezzük el a humanitárius segítségnyújtásban ott válaszunkat, mennyire eredményes a fejlesztési segítségünk. Mindettől függetlenül nincs az a, az a támogatási pénz, amely az emberi jogok és a méltóság megtagadásának a kárát helyre tudná hozni, és ezt nem csak a palesztinokra gondolok, hanem minden érintetre. Tehát egyrészt szolgáltatást kell nyújtsunk, ez a fő feladatunk, ám látni kell azt is, hogy hogy a jogok megtagadása mit jelent az érintetteknek. Nem a mi feladatunk az, hogy megformáljuk, hogy kialakítsuk a politikai megoldás kereteit, ez kívül áll a hatáskörünkön, ám nagyon fontos, hogy kapcsolód, tárgyaljanak a felek, kapcsolatban maradjanak, ehhez persze kockázatot is kell vállaljanak, és csak egy analógiával világítanám meg ennek fontosságát. Önök itt az élő példája annak, hogy mit lehet elérni hogyha legyőzzük a szkeptikusokat. Sokan, sok ember beszélek, akik nagyon szkeptikusak a, a, a közelkeleti béke kilátásával kapcsolatban, meg lehet érteni ezt a, szkeptis, ezt a kepszist, ám ez a, a, a feladás kezdete. Miért az? Mert a legegyszerűbb, egyfajta komfortzóna, hogy szkeptikusok vagyunk. Hányan voltak vajon 46-ban, 47-ben, akik azt mondták, hogy Európában nem lesz úgyse békés, sose? Hányan lettek volna akkor, akik azt mondják, hogy lesz jövő, lesz egy közös európai intézményrendszer, lesz egy európai parlament, majd magától értetődő. Én is svájci állampolgártán nem kéne ezt túlhangsúlyozzam, de sokan Európát magától értetődőnek tekintik az intézmények működését, holott egy, igaz, egy mélyen megosztott Európára épült annak idején ez, mindez fel. Miért ne lehetne ezt elérni politikai akarattal a közel-keleten is? Minden elérhető, hogyha valaki beleteszi az energiát, és nem csak fontos, hanem szükségszerű a térség, meg a világ számára is. Ezért kell tovább ezt. Szélen úr megkérdezte, a, mi, a, mi arra garancia, hogy a, a finanszírozás jó kezekbe kerül. 12.500 emberünk dolgozik Gázában. A Norvég egyik nagy ereje abban áll, hogy nincsenek vég... nem dolgozunk partnerekkel végrehajtásban, mi hajtjuk végre a dolgokat, mi vagyunk közvetlen kapcsolatban a közösséggel, ez borzasztó erős, e nagy ereje az ügynökségnek, ezért is mentem el dolgozni. A gázai konfliktus végén az izraeli hadsereggel tárgyalva mondottam, számomra az izraeli párbeszéd kulcsfontosságú komponens a munkámnak. Rendszeresen folytatjuk, a külügy, külügyi és más kormányzati szervekkel is, meg a fegyveres erőkkel is kapcsolatban vagyunk. Nem mindig értünk egyet, ütközünk sokszor, de pontosan ez része a párbeszédnek, ebből áll a párbeszéd, az engagement, tehát hogy kapcsolatba lépünk, sokszor ütközünk, tárgyalunk. A konfliktus végén kérdeztem, hogy van-e arra valami jel, hogy mindaz az a beton, amit mi vittünk át az előző konfliktus vége óta, hogy vajon ez a beton, akár ennek egy kis része is az alagutakba épült volna be. Izraeli az volt, nem. Nincs bizonyíték arra, hogy bármely európai támogatásból származó anyag például beépült volna az alagutakba. Tehát mindezon ütközésekkel kapcsolatban, amelyel Izrael fennáll, és amelyről tárgyalunk, azt belátják ők is, hogy az UNRWA munkamódszere hiteles az, hogy az UNDRA ellenőrzi, hova mennek a pénzek, hogy használják fel, ez megvalósul, hiszen közvetlenül kapcsolatban vagyunk a felhasználókkal. És mi gondoskodunk arról, hogy az a stakeholderhez menjen, akit megcélzott a támogatás. A térség liberalizáció valóban probléma. Narel baráti táborban vannak fiatalok, ezt 2007-ben pusztították el, aztán Nabluzban, Balatában a gáz, gázai térség minden pontján vannak önök, akkor kevés a kilátás, és az embereknek, és a radikalizáció olyan kísértés, amely a megalázottságból táplálkozik. Az ott tett beruházásunk, úgy gondolom, kulcsfontosságú. Tudják, hogy most szír, a szír menekülteknek nincs hozzáférés a társhoz az UNRVA megtalálta a módját az elmúlt évtizedekben annak, hogy minden cselekvésünk középpontjában az oktatás álljon. Hogy a fiatalok tudást szerezzenek, ismereteket szerezzenek a jövő felé, nyithassanak. Ez az a beruházás, ami a legértelmesebb. Önök adják meg ezt az eszközöket, erből több kéne, de önök megadják ezt, és rendkívül fontos a térség jövője szempontjából. Azonban szeretném hangsúlyozni, hogy ha a fiatalok az iskola elvégzése után nem kapnak munkát, nincs munka lehetőségük, akkor bizony nagyon nehéz helyzetet teremtünk, és ezt is fontolóra kell venni. Tehát azt hiszem, hogy még inkább mindig a blokáda kérdés, illetve a megszállás, illetve foglalkoztat a jogok kérdése, a palesztén menekültek jogai, az emberi jogok, illetve a nemzetközi humanitárius törvények értelmében vett jogok. Tehát erre kellene összpontosítani. Aztán elhangzott a blokád, a Hamas szerepe az újjáépítésben, nos, természetesen jó pár tényező szerepet játszik abban, hogy késlekedik az újjáépítés. Egyrészt a kormányzati hiátus, Másrészt hiányzik az a szoros együttműködés, amelyre szükség lenne a ramalai hatóságok, illetve a nemzeti konszenzus kormánya, valamint a Hamas között. Nem szeretnék most részletekbe bocsátkozni, de mindenképpen ez problémát jelent. Aztán a másik a finanszírozás, ahogy ezt már hangsúlyoztam. A építőanyagok szállítására vonatkozó séma, illetve projekt lassan indult, most már némi előrelépés történt azonban. Aztán, ami Kairót illeti, röviden. A mi részünkről az újjáépítésre, illetve a menedékek javítására 720 millió USA dollárt ajánlottunk föl. Eddig 175 millió dollárra kaptunk ígéretet, 100 milliót már elköltöttünk, a megkapott 125 millióban minden forrást elköltöttünk, ami a menedékek újjáépítésére vonatkozott. Vannak új hozzájárulások, de a 175 és a 720 között még mindig óriási a különbség, tehát minden országtól, aki ígéretet tett Kairóban, azt kérjük, hogy tartsa tiszteletben az ígéretét. Aztán a parlamenti képviselők számára nehéz az, hogy látogatást tegyenek ebben a térségben. Igen, tisztában vagyunk ezzel. Amennyiben segítséget tudunk nyújtani, ezt megtesszük. Miniszterekkel, illetve Morgerini asszonyjal is ellátogattam már a térségbe. Szerintem a legfontosabb az, hogy mindenki, aki csak teheti, személyesen látogasson ebbe a térségbe gondolok itt Cisziordániára, illetve a gázai övezetre. Aztán UNRA hozzájárulásai. Well, there was the, you asked on the, the, the Arab contributions to... Az arab országok szerepvállalására kérdezett rá. Az 1,2-1,3 millió az UNRWA szerepvállalása a legnagyobb donor, az Egyesült Államok, az Európai Unió a második helyen áll, és aztán ott vannak az egyéb nemzetek, például Japán, Szaúd-Arábia a harmadik legnagyobb donor, az UA pedig a hetedik. Tehát az évek során sokszor hallottuk azt, hogy az arab országoknak, illetve az öbebei országoknak több hozzájárulást kell tennünk. Most ez egy kicsit már fellendült, még nem folyósították az általuk tett ígéretek teljes mértékét, de Szaudarábia a harmadik legnagyobb donor, és azt hiszem, hogy ez jól illusztrálja a helyzetet. Aztán, ami a kondicionalitást illeti, Fata és Hamas célját, hogy mi, mire is összpontosítanak az izraeleni harcra, vagy pedig a fejlesztésre. Természetesen ez egy nagyon politikai jellegű kérdés. Különböző vélemények vannak érvényben. Egy megszállás alatt levő lakosságról beszélünk, amely mintegy 50 éve megszállás alatt van. Ez azt jelenti, hogy az ehhez a valósághoz való viszonyuk mindenképpen meghatározó ez hogy mennyiben érinti a politikai, illetve katonai szereplőket, ez, ez, ezt rájuk hagyom. Európai nézőpontból azt mondhatjuk, hogy nagyon mélyen megérezzük, érezzük azt, hogy mit jelent Izrael számára az, hogy létrejöhetett, illetve az izraeli állampolgárok számára mit jelent az, hogy a, a szomszédságban, biztonságban tudhatják magukat. Azt hiszem, hogy itt európai nézőpontból is mindannyian értjük ennek a mélységét, tehát nem csak az Izrael azon ahhoz való jogát, hogy létezzen, hanem hogy biztonságban létezhessen. Egész közösségek méltóságáról van szó, illetve arról, hogy saját jövőjüket meghatározhatják, és véleményem szerint ez rendkívül fontos kérdés. Tehát a politikai kérdéseken túl az emberi következményekre is oda kell figyelni. Ami pedig az állami intézmények helyetti szerepvállalást illeti, hadd mondjam el, hogy amikor az UNRWA létrejött, akkor a célja az volt, hogy, hogy segítséget nyújtson a palesztin menekülteknek az első években. Hiszen az emberek az volt az el, kiinduló pont, hogy az emberek hazatérnének, megoldásokat találnak, és az UNRWA felszámolhatja önmagát. Sajnos nem ez történt. Az UN közgyűlés segítségével azt láttuk, hogy a mandátumunkat meg kell változtatni, és inkább szolgáltatás sok felé kell fordulnunk, tehát a humán emberi erőforrás fejlesztésére kell összpontosítanunk. Ez a régió számára rendkívül fontos fejlesztés, illetve a jövőbeli stabilitás szempontjából is, hiszen iskolába kerülnek a gyermekek, készségeket sajátítanak el, és ez rendkívül fontos a jövő szempontjából. Ebből a szempontból nem helyettesítjük az állami intézményeket, hiszen a régió államai nem állnak készen arra, hogy átvegyék ezt a helyzetet, és szolgáltatásokat nyújtsanak a palesztin menekültek számára. A libanoniak, illetve a jordánok sem tudják ezt megtenni. Inkább arra kell gondolnunk, hogy mit jelent az, hogy potenciálisan egy második hosszú távú menekült közösség alakul ki. A palesztinek mellett, hogy ott vannak a szíriaiak, és hogy mit bír el ez a régió. Hadd mondjak egy példát. Hogyha Svájc lenne Libanon, akkor most 3 millió menekült érkezne az országba, or, Ausztriából, itt, itt, Olaszországból és a környező országba, tehát Libanonnak ezzel kell megbirkóznia. A Svájcban nagyon is érzelmi vitákat kelt az, amikor 500 embert kell befogadnunk, és azt hiszem nem mi vagyunk az egyetlen ilyen ország. Tehát 500-an érkeznek, és óriási vita alakul ki, illetve eszmecsere. Libanon esetében másfél millió emberről beszélünk, ezt kérem gondolják végig. És végül egy utolsó megjegyzés. Fölmerült a kérdés, hogy van-e bizonyíték arra, Hogyha politikai szempontból közelítenénk meg ezt a konfliktust, akkor ez más területekre kihatással lenne. Hát nehéz ezt bizonyítani, de azt kell mondanom, hogy Dél-Ázsiában, közel-keleten, illetve más térségekben, konfliktuszónákban dolgoztam. Azt láttam, hogy a megoldatlan kérdések, a Palesztina megoldatlan kérdései nagyon sok diskurzust indítanak útjára, meghatározza azt, hogy a nemzetközi közösség hogyan közelíti, illetve hogyan kezeli a felmerülő kérdéseket. Az, hogy a palesztin menekültek jövőjének kérdését figyelmen kívül hagyjuk, ez túlságosan magas ár lenne, túlságosan nagy a kockázat. Azok a palesztin menekültek, akik a jamuktól menekültek, elmondták, hogy amikor Hamukhoz közeledett a frontvonal, akkor azt mondták a palesztinok, mi palesztinok azonnal tudtuk, hogy mi fog történni. történni. A szíriaiaknak ez kicsit hosszabb időbe telt. A palesztinok már tudták, hogy mi az, amikor az ember elveszíti a megélhetését, a házát, a környezetét. Baba már térségét nagymértékben lerombolták. Nem tudtam, nem értettem, hogy a palesztin menekültek hogyan tudtak kitartani a táborokban. De a palesztinek esetében, ha egyszer feladják, feladják azt a helyet, ahol, ahol élnek, akkor az örökre szól. Ők ebben élnek, ebben a fogalomban élnek, ezért ragaszkodnak, ragaszkodnak az élethelyükhöz, ez azt jelenti, hogy a jelenlegi folyamatok, romboló folyamatok emberi, illetve politikai oldalról is kezelendők. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a munkáját is, és minden jót kívánok önnek. Következik a negyedik napi rendi pont, és kérném Valenciano asszonyt, hogy helyettesítsen itt az elnöki székben. Köszönöm.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 jelentése, egy saját kezdeményezésű jelentés, a közel-keleti és észak-afrikai térség biztonsági kihívása és a politikai stabilitás kilátásai témájában. Ma délután meghallgatjuk egy tanulmány ismertetését. Arturo Barelli fogja ezt ismertetni velünk. Az ISPI olasz kutatója, és ő fogja megvilágítani számunkra azt a jelentést, amelyet, azt a témát, amelyről majd Bejon úr készít jelentést, és ennek keretében foglalkozhatunk a leglényegesebb kérdésekkel, amelyek minden bizonyal foglalkoztatni fognak majd bennünket az elkövetkezendő évek során ebben a térségben. Egy közös stratégiáról van szó, ezt el kell mélyítenünk, ez egy rendkívül összetett, bonyolult stratégia, és nem leegyszerűsíthető semmiképpen. A kérdés az, hogy hogyan vethetünk véget a terrorizmusnak, az iszlámista, dzsihadista terrorizmusnak, amely nem csak a muzulmán világ, hanem az összes társadalom számára egy nagy kihívást jelent. És most minden további nélkül megadnám a szót vendégünknek, Arturo Barderinek, aki az ISP Itália fő kutatója. Ő fog ismertetni velünk ezt a tanulmányt. Yes, first of all, thank you to invite me to speak here. Köszönöm szépen először is, köszönöm a meghívást, és most áttérnék olaszra. Olasz nyelven folytatnám. A kutató munkánk témája, ezt a kutatást Szeliázelel együtt végeztem, az volt, hogy hogyan tudjuk feltérképezni az iszlám állam terjedését. Az iszlám állam hatásáról van szó a Mágreb és a Másrek országaiban. Ez az Európai Unió szempontjából egy fő, egy fő kérdés köz Tunéziára és egyéb észak-afrikai országokra összpontosítottunk. A jelentésünk elkészítése óta mondhatjuk azt, hogy ezen országok az iszlám állam részéről több támadásnak voltak kitéve, és ezzel gyakorlatilag az iszlám állam célkeresztjébe kerültek. Először is szeretnénk elemezni a helyzetet, megvizsgálni azt, hogy a Daris, az iszlám állam és az Al-Qaeda között milyen a kapcsolat. gyakorlatilag egyfajta versengő egymás mellett élésnek nevezhetnénk ezt. Versengenek egymással, ami a nyugat számára rendkívül kockázatos. Az al qaeda minden bizonyal továbbra is ez egy ideológiai vonatkozási pont lesz az iszlám állam számára is. Nem ideológiai szempontból bocsátkoztak versenybe. Ez az ideológiai helyzet az al szempontjából azzal magyarázható, hogy az iszlám államnak nincs olyan vezetője, aki annyira karizmatikus lenne, mint amilyen Bin Laden volt az al szempontjából. Az iszlám állam ugyanakkor egy nagyon fontos jellemzővel is bír, megpróbál egy állammá alakulni. És ezzel egyfajta felségterületre próbál szert tenni. Ez lehet, hogy banálisnak tűnik, de egyáltalán nem az, ugyanis ennek komoly kihatása van a kommunikációs stratégiára, a hódító stratégiára, és rendkívül jelentős a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából is. Egy további fontos aspektus, ami megkülönbözteti az al azaz hogy a propagandát milyen aktívan veti be. Az iszlám állam saját maga érdekében használja fel a propagandát, sokkal fokozottabban, mint ahogyan azt az al tette, aki Osama Bin Laden esetében Afganisztánt vagy Pakisztánt használta fel a propaganda intenzív mértékű felhasználása tipikus egy autoritár állam szempontjából, ez egyáltalán nem jelent újdonságot, de újdonság ez az iszlám radikális világban. Ugyanakkor nem jelent újdonságot a nyugati eh, társadalmak szempontjából, mert mi sajnos a múltban már tapasztaltunk ilyet. Ez a propaganda két eh, cél elérésére törekszik. Egyfelől Természetesen az a céljuk, hogy bennünket, az európaiakat, a nyugati világot megfélemlítse, hiszen ne felejtjük, hogy itt eh, tulajdonképpen végeredményben egy terrorista szervezetről van szó. Ugyanakkor befelé is eh, van egy konkrét funkciója, ugyanis aki felségterülettel rendelkezik, fontos, hogy ezt ellenőrizze, ellenőrzése alá vonja, és erre eh, használhatóak fel a propaganda erőszakos eszközei. Ezen eszközök pedig azért lesznek felhasználva, hogy a saját hatalmukat láttassák, és fokozottabban jelenítsék meg kifelé, de befelé is. Ugyanis a saját területüket ellenőrzés alatt kell tartani. Egy további fontos vonás pedig a finanszírozás. Az iszlám állam finanszírozása a múltban már több vita tárgya volt, különböző híresztelések jelentek meg, például a külső finanszírozási forrásokról. Azt gondolom, hogy a külső finanszírozási források inkább másodlagos jelentőségűek, hiszen az iszlám állam mindenek előtt nem külső forrásból finanszírozza magát, hanem ezt úgy hagyja végre, hogy a felség területét ellenőrzi és az ott található olajforrásokat, a vízforrásokat, 40 ezer hordó olaj eh, kitermelése naponta nem eh, különösebben sok, de ez egy olyan eh, forrás, amelyel a saját tevékenységeiket finanszírozzák. És ez egyfajta indirekt részvételt is biztosít a határmenti országokban, ugyanis ennek az olajnak egy részét a szomszédos országokban, mint Szíriában vagy Törökországban vásárolják fel. Aztán például a Moszuli Központi Bank is egy nagyon fontos finanszírozási forrás volt, és végezetül egy további fontos forrást jelentenek az adóbevételek, amelyeket a saját területük lakosságától szedik be. Illetve az elkobzások. Például, amikor a keresztények vagyonát elkobozzák. Kezdetben minden bizonyal voltak külső segélyek, amelyek által egyáltalán létre tudott jönni az iszlám állam. Például az öbölmenti országokból, Jordániából, Törökországból érkező források elég, ha megnézzük Törökországnak a kétértelmű hozzáállását. Törökország minden bizonyal nem finanszírozza nyíltan a, az iszlám államot, de a kurdok lakta területeken megpróbálták kiátszani őket az iszlám államnak kedvezve. És végezetül ez az iszlám államoknak nem ártott különösebben, és az öbölmenti monarchiák is kezdetben támogatták az iszlám állam létrejöttét indirekt módon, és azáltal, hogy tudatosan az Assaddal szembeni ellenzéket támogatták. Ha kitérek néhány országra, elmondhatom, hogy talán egyenként vonulnék végig ezeken az országokon az instabilitás függvényében. Ott van például Jordánia. Különböző okokból azt feltételezhetjük, hogy ugye egy olyan erős állam, mint Jordánia veszélyben van, és ennek nem csak a földrajzi közelség a magyarázata. Egyfajta belső fenyegetettség is jelen van, és utalnék az előző előadásra. Arra kérném különböző radikális csoportok is terjedtek, és a radikális csoportok Jordániában például nagyon sok fiatalt toboroztak szíriai, iraki menekült táborok és egyfajta táptalajként szolgáltak, és ott vannak a visszatérő dzsihadisták is. A visszatérő dzsihadisták nem csak az európai államok számára jelentenek problémát, hanem az arab államok számára is. Vannak különböző törzsi vezetők is, akik a Jordán állam ellen küzdenek, és ezért szövetséget építettek ki az iszlám állammal. Ha ezt mind összességében szemléljük, akkor Jordániában nem számítanak az iszlám állam gyors felemelkedésére, azért sem, mert az iszlám állam részéről korlátozott lehetőségek mutatkoznak a jordániai törzsi közösségek nem támogatják olyan mértékben az iszlám államot, mint eh, például Szíriában is. A eh, Jordán eh, hírszerző hatóság is erős, tehát ebből a szempontból is korlátozottabb a kockázat. Libanon. Tudjuk, hogy Libanonban a különböző vallási konfliktusok, valamint a politikai rendszer is meglehetősen komplex és nem stabil. Az iszlám állam és a radikális iszlámizmus terjedését Libanonban leginkább egy, egy másfajta iszlám szervezet segített elő, a Hezbollah. A Hezbollah közvetetten részt vett a szíriai háborúban, és támogatja Assad rendszerét. Ez a fajta szerepvállalás két eredményt ért el. Ezáltal a szunita iszlámistákat meg lehetett fékezni egyfelől, másfelől azonban pontosan ez váltotta ki a radikalizálódást. Ugyanis a szunita közösség radikalizálódott, nagyon sok szunita vallású dzsihadista küzd Szíriában az iszlám állam és az al-Nusra frontján, amely egy másik szervezet, amely az al közel áll. Fennáll annak a kockázata, hogy az iszlám állam terjeszkedhet Libanonban. Egyes csoportosulások már jelezték, hogy csatlakoztak az iszlám államhoz. Libanonban is alapítottak már egy IS alakulatot. 2014. januárja óta voltak merényletek Libanonban is, olyan támadások, amelyeket a libanoni hadsereg ellen követett el az iszlám állam és az Al-Nusra szervezet. Éppen ezért a menekültek helyzete kívül fontos. Az ENSZ menekültügyi szervezete kimondta, hogy 2015 óta a Libanonban jelenlevő szír menekültek száma 1,3 milliót elérheti, és a Hezbollah, mint tényező, minden bizonyjal akadályozhatja az iszlám állam felemelkedését Libanonban, ugyanakkor továbbra is hozzájárulhat a libanoni állam összeomlásához a vallási okok miatt, és ez csak kedvezhet a szíriai konfliktusnak. Ha megnézzük Tunézia és Algéria esetét, Két olyan országról van itt szó, amelyek a leginkább sújtottak az iszlám állam előretörése miatt. Itt új szervezetek jöttek létre, és a már létező szervezetek és új szervezetek felbomlásához és kialakulásához vezettek. Az al például tavaly júliusban a kalifátussal való szövetségét nyilvánosságra hozta, éppen ezzel kritikusan viszonyult az Al-Qaidához. Továbbá a radikális iszlám világban a konfliktus a korábbi al vezetőket az iszlám Magrebből Nyomatékosították az Al-Qaidával való szövetségüket, mások azonban arról nyilatkoztak, hogy számukra az új vonatkozási pont az iszlám állam. Sokan vannak, akik a kalifátus létrehozását támogatják, Tunéziában például. Itt még mindig vannak komoly problémák, mint a politikai peremre szorulás, a szegénység, ami táptalajként szolgálhat az iszlám állam terjedéséhez. Decemberben új intézkedéseket hozott a kormány, egyfajta terror elhárító egységet hozott létre a kormányzat, amelynek feladata a terrorizmus elleni küzdelem. Vannak olyan csoportok, amelyeket már megemlítettem, a Benafa például a kalifátus a kalifátussal való szövetségért szálltak sikra, és vannak tunéziai dzsihadisták, akik Szíriában és Irakban küzdenek, több mint három ezeren vannak, ami rendkívül aggasztó. Hiszen egy olyan kis ország, mint Tunézia esetében ez egy rendkívül nagy arány. A legtöbben Tunéziában az iszlám államot támogatják, ezek pedig mind olyan jelenségek, amelyek az ország stabilitása szempontjából komoly problémát jelentetnek. És végül ott van még Líbia. Líbia valószínűleg az az ország, amely jelenleg leginkább ki van téve az iszlám állam terjedésének saját felségterületén. Líbia helyzetéről tudjuk, hogy egy instabil, állam egy olyan állam, amely egyre inkább az anarchiába sodródik, két kormányzat működik az országban, amely gyakorlatilag nem tudja ellenőrzés alá vonni az ország területét, megosztott az ország, megosztott a társadalom, különböző csoportok szerveződnek egymás ellen, de gyakorlatilag a saját területüket nem tudják irányítani, és alig ha tudnak egy politikai megoldást felmutatni. Líbia és ez sajnos nem a legutóbbi hetek eredménye, hanem Kadhafi óta mondható el. Líbia az az ország, ahova visszahúzódik az összes afrikai dzsihadista. A Magreb esetében különböző kisebb helyi csoportok találnak menedéket az országban. Az utóbbi hetekben sok szó esett az iszlám állam jelenlétéről, és a számarányokról is. A rendelkezésünkre álló adatok nyílt forrásokból származnak, és arról tanúskodnak, hogy kb. 1000-2000 emberről lehet szó. Egy CNN tudósítás pedig decemberben kb. 800 személyről szólt. Nem hisszük, hogy azóta többen lennének, valószínűleg kevesen vannak, de egy ennyire kaotikus országban egy nem különösebben jelentős, de eltökélt csoport minden bizonyal egy komoly problémát idézhet elő a stabilitás szempontjából Líbia. Líbia problémája az is, hogy nagyon sok az oda visszatérő dzsihadista, egész csoportok érkeztek az országba nyár óta, egy korábbi alakulat, amely korábban Irakban küzdött az iszlám állam oldalán, kb. 300-an vannak, akik eh, Líbiába húzottak vissza. És eh, ott egy másik csoporttal, a, egy eh, fiatalokat tömölítő csoporttal szövetkeztek, és a későbbi szakaszban, a későbbi fázisban azt tapasztalhattuk, hogy al-Baghdadi az iszlám állam vezetője, azon fáradozik, hogy megerősítse az iszlám állam térhódítását ebben az országban, iszlám követeket küldött az országba, annak érdekében, hogy egy behatolási stratégiát dolgozzon ki. Az elmúlt hetekben azt tapasztaltuk, hogy a Szirte városa körüli hódítás egyre komolyabb méreteket ölt. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy itt nem véletlenszerű akciókról van szó. Szirte körül nem meglepő a jelenlétük, hiszen Szirte volt Kadafi eh, szülővárosa, és ebből is azt láthatjuk, hogy az ott eh, uralkodó törzs, az a törzs, amely szoros kapcsolatokat ápolt eh, Kadhafival, most elfogadja az iszlám állam jelenlétét Líbiában. Ez különösen aggasztó, mert ez olyan mechanizmusokat indíthat útjára, amelyeket már Irakban is tapasztaltuk. A szunita milíciák egy része először Irakban elfogadta az al majd az iszlám állam megjelenését, azért mert a síták ellen küzdöttek. De nem az egyetlen radikális dzsihadista csoport, amely jelen van Líbiában, van egy másik is, amely legalább ennyire fontos és legalább ennyire aggasztó. Ugyanakkor nálunk a média még nem tájékoztatott erről kellőképpen. Ansa al-Jaria egy helyi dzsihadista csoport, amelynek akár tízezer tagja is lehet, tehát minden bizonyal több, mint az iszlám államnak. Ez egy helyi dzsihadistákat tömörítő csoport, amely mindig is egy saját stratégiát követett. Különböző csoportokkal lépett szövetségre, mindig autonóm független szerepet töltöttek be, és mindig megpróbálta magához hódítani azokat, akik eh, elhagyták az al Minden bizonyal aggasztó a helyzet. Ha azt veszük figyelembe, hogy ez eh, egy eh, komoly konfliktussá nőheti ki magát. Ha nemzetközi beavatkozásra kerülne sor, akkor elképzelhető, hogy különböző dzsihadisták csatlakoznak, azzal a céllal, hogy a külföld ellen forduljanak. Egyidejűleg az is elképzelhető, hogy ez bekövetkezik egy olyan esetben is, ha egy szomszédos országban bontakozik ki egy hasonló helyzet, mint például Egyiptomban. interventi più è facile. Ugyanez történhet máshol is, tehát minél több a külső fellépés, annál inkább összefognak a dzsihadista csoportok, és egy nagy csoportá alakulhatnak. Mivel nincs túlságosan sok időm, ezért egy-két politikai gondolatot osztanék meg önökkel, amelyek benne vannak a jelentésünkben is. Az Európai Unió már rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel fölléphet az ISIS ellen, intézményépítés, határellenőrzés, biztonsági erők képzése, stb. De ezeket mind új kontextusba kell helyezni. Ez pedig azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy mi okozza az iszlám állam létrejöttét. Ezeket a tevékenységeket tehát egy politikailag befogadó környezetben kell folytatni, tehát meg kell nézni, hogy mi is okozta az iszlám állam létrejöttét. Voltak olyan politikai pártok, amelyek úgy érezték, hogy nem voltak megfelelően reprezentálva ezen országokban. Ezen kívül vannak olyan pénzügyi eszközök az Európai Unió készlettárában, amelyeket egyre inkább ki kellene aknázni, például a marginalizált területeken gondolok itt Jordániára, Tunéziára, Algériára. Aztán ott van a menekültáborok problémája, ezzel is foglalkoznunk kell. Európának hatékonyabbnak kell lennie a fejlesztési és stabilizációs politikák terén, mert ezek az elemek bizony nagyon szoros összefüggésben állnak egymással. a terrorizmus elleni föllépés segíteni fog a stabilizációban, és fordítva is igaz ez a helyzet, tehát a két aspektus nem szabad szétválasztani. Tunézia és Algéria esetében nagyon fontos, hogy a hírszerzés és katonai kapacitásnak segítséget nyújtsunk. Nem hagyhatjuk mindezt az öbölbeli országokra, hiszen eddig ők nyújtották a legtöbb segítséget, de nem szabad magukra hagyni ezeket az országokat, az öbölmenti országokat, azért, mert olyan politikai hatást tudnak kifejteni, amely eltérő attól, amit látni szeretnénk. És végül még egy utolsó megjegyzés. a dzsihadista propaganda weboldalak ellen is fölvehetjük a harcot, illetve beruházás finanszírozással segíthetjük a különböző fórumokat. A külföldi harcosok továbbra is problémát jelentenek Európa számára, illetve az is, hogy az eddig meghatározott politikákat csak bizonyos tagállamok alkalmazták a radikalizáció elleni harcban. Tehát vannak olyan programok, amelyek segítségével fölléphetünk ez ellen a folyamat ellen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Sajnos tényleg nincsen sok időnk már, nagyon sok kolléga szót kért. Először is a jelentést tevőnek adom meg a szót, Péjan úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Professzor úr, egy olyan kérdésről van szó, amely egyáltalán nem könnyű. A terrorista csoportokra összpontosított. A globális stabilizáció a témánk, ez természetesen nehézséggel jár. Már három-négy évvel ezelőtt is megpróbáltunk ezzel a kérdéssel foglalkozni, azonban most itt van a DES, az iszlám állam, és akkor három-négy évvel ezelőtt nagy meglepetést okozta, okoztak volna a jelenlegi események. Nagyon nagy a felelősségünk, azt kérem tehát, hogy ismét összpontosítsunk az előttünk levő témára, a terrorizmusra. Nagyon fontos, hogy az alap okokra összpontosítsunk, és nagyon fontosnak tart, látom azt is, hogy, hogy politikai szempontból megfelelően köz, közelítsük meg ezt a kérdést, ezeket az országokat, Libiát, Egyiptomot, Jordániát, ahol ugye problémák jelentkeznek. Nagyon sokan az Alkaidára, illetve a Daesh-re összpontosítanak. Én most az új problematikával szeretnék foglalkozni, amely kérdéseket vet föl. Először is mondott valamit amit nagyon érdekesnek tartok, hogyha nem is teljesen korrekt politikai szempontból. Azt mondtuk, hogy egy egyensúlytalanság, majdnem skizofénia létezik. Egyrészt az emberi jogokra összpontosítunk, másrészt ott van a politikai stratégia. Ez azt jelenti, hogy meg kell próbálnunk megfelelően és hitelesen fellépni. Nagyon fontos, hogy ezt alaposan fontolóra vegyük, hiszen a stratégiai hibák különböző következményekkel járhatnak. Ezt hallottuk ugye az ENSZ képviselőjétől is. Egy kérdés hiányzik, ez pedig a politikai kérdés, a politikai aspektus. Tehát ez az első első pont, ami, amire szeretnék rákérdezni. Másrészt, egy olyan javaslatot tett, mi szerint a diplomáciai történelem szempontjából nagyon is érdekes, és ismét csak elgondolkodtató. Azt mondta, hogy hogy az Arab Ligával nagyobb mértékben kell együttműködni, tehát függetlenül a többiektől a politikai megoldás ebbe az irányba mutat, tehát az Arab Ligába való együttműködésre. Nem csak az Arab Ligával, de elsősorban az Arab Ligával való együttműködésre. Tehát nagyon szeretném, hogyha ezt is kicsit kifejtené. Harmadsorban nagyon óvatosan fogalmazott, két kérdés tekintetében, amely nagyon is aktuális politikai szempontból. Az első a Bashar Assad rendszerrel kapcsolatos, vagy rezsimmel kapcsolatos. Azt mondta, hogy oda kell figyelni arra, hogy a DAS elleni harc nem fogja megerősíteni Bashar assadot Nos, mit gondol milyen veszélyek, veszélyek rejlenek ebben. Tehát szeretném, hogy egy kicsit végigvinné ezt a gondolatmenetet. Azt mondta, hogy a, siták és a szuniták közötti ellentét az egyik legnagyobb rizikó. Aztán, ami az irániai kérdést illeti, ez is egy stratégiai kérdés. Beszélt a Hezbolláról, de azt hiszem, hogy a rendszer jövőjét Irán, illetve Irán politikája nagyon meghatározza. Tehát először is a globális politika, amit kérdeztem, másrészt az Arab Ligával való együttműködés, harmadsorban Irán, illetve Bashar al kapcsolatos kérdések. Tehát azt szeretném, hogyha ezt a három témát kicsit jobban kifejteni. Köszönöm szépen, Danzsan úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és nagyon köszönöm ezt a bevezetőt. Vincent Pejonnal egyetértek, nagyon jó lenne, hogyha a politikai megoldásra összpontosíthatnánk ezekben a, ezen, ezen térségekben. Ugye beszéltünk itt eh, Libanonról, például nagyon fontos, hogy egy, egy inkluzív politikai formulát találjunk, és azt hiszem, hogy ez a varázs szó, kicsit mondhatnám azt is, hogy divatos kifejezés, de ez pejoratív lenne, tehát azt hiszem, hogy ez a kulcs. Második, ez a kérdésem pedig az, hogy egyetértek önnel, a politikai, inkluzív politikai megoldás segíthet abban, hogy kevesebben csatlakozzanak az iszlám államhoz, tehát egy kicsit kevésbé szektárius megoldásra lenne szükség. Már nem új folyamattal van dolgunk, hiszen 2004 óta foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, de ott van a törzsek és a, a különböző csoportok összefogása, akik eddig ugye a politikai térségen kívül álltak. Tehát valahogy meg kell próbálni ezeknek a, a csoportoknak a, a tagfelvételét kiszárítani, megakadályozni. Valóban inkluzív politikai megoldásra van ez szükség, hiszen az ideológiai alap az továbbra is egy monopolista gyakorlat, illetve hogyha nem, nem ilyen módon járunk el, akkor egy kis területre kell összpontosítanunk, ahol hatást gyakorolunk. Ott van tehát az inkluzív megoldás, ezt alapvetően elfogadjuk, de ön szerint ez valóban megoldást hozhat-e? Si, Monsieur Danjean. Köszönöm, Tansan úr, következő. Non c'è tempo e quindi dico solo questo. Köszönöm. Nem sok időnk van, úgyhogy rövidre fogom a mondandómat. Nyilvánvalóan a múlt hibáinak árát kell most megfizessük, ez elég világos, tehát szerintem mindenki számára. Azt szeretném itt hangsúlyozni elsősorban, és azzal töltenék most némi időt, azzal a kérdéssel, hogyha A kock... Látnunk kell, hogy ki okozza a problémát, és mi, mi okozza a problémát, milyen kockázatok az emberi jogok tekintetében. Az a kockázat fenyeget, hogy teljes anarhiába zuhannak ezek a társadalmak. Azokat a csoportokat kell tehát támogatnunk, amelyek ez e veszélyen ellen harcolhatnak. Ha így nézzük a képet, akkor elég világosan lehet pillanat felvételt le készíteni. hangsúlyozni kell azt, hogy hogyan működtetik ezeket az országokat. Az Európai Unió abszolút inkonzisztens módon vitte a térséggel foglalkozó politikáit, ennek látjuk a nyilvánvaló jeleit a mai problémákban. Ám látni kell, van itt még egy tényező, hogy nincs, tulajdonképpen nincs igazi európai politi, vannak két oldalú tagállamok és a térségállamok közötti kapcsolatok, különösen gazdaságiak, ám amelyek nem feltétlenül foglalkoznak emberi kérdésekkel. Hogy ezt a, hogyan csinálunk ebből a fából vaskarikát, azt nem tudom, de legalább el kéne gondolkoznunk a dolog állapotán, és azon, hogyan lehet egy egységes külpolitikát kialakítanunk, ami jelenleg nem létezik. Egy második gondolat, röviden, nem tudom önök, hogy látják, ám szerintem egy nagyon sajátságos helyzet tanuljátunk, aminek megvan a maga pszichológiai hatása. Más és más módon lehet értelmezni a terrorista csoportok közötti kapcsolatot. Itt a, a, az életkultúrája és a halál kultúrája ütközik. A, a, a szélsőségesek előny abban áll, hogy a, a félelem eszköze az ő kezükben van, a megfélemlítés eszköze, hiszen a propaganda révén tudják a mi gyengeségenkeink szembeli hatalmukat megmutatni. A kérdés az, ne tegyünk-e több erőfeszítést egy olyan eszközökkel, mint például egy repülési területi tilalmat létrehozni a terület fölött. Hát- köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a professzor úrnak is az ajánlásokat. Két aspektusra térnék ki, a az első és a hatos bekezdésben. Az elsőben azt írja, hogy egyensúlyt kell találnunk a biztonság és a politikai rend, valamint az emberi jogi standardok érvényesítése között, és hogy fennáll a veszélye annak, hogy ha Európa az emberi jogi standardokat követeli, akkor ezzel az iszlám állam elleni küzdelmet ásnánk alá, ami az államok széteséséhez és a káoszhoz vezetne. Egy további bekezdésben, a hatosban azt írja, hogy a hírszerző szolgálatok fokozottabb együttműködésére van szükség az egyiptomi líbiai titkosszolgálatoknak, az öbölmenti államok titkosszolgálatainak is együtt kell működniük. Igen, az információkat elő kell teremteni, de nem említi a benchmarkokat. Legalábbis a legutóbbi külügyi tanácson azt hangzott el, hogy erre nem szabad mindenáron törekedni. Ön pedig kutatóként kérném mondja el, hogy ha az emberjogi standardokat korlátozni kellene, akkor melyeket határolná be, melyeket korlátozná? nem azért nem cinikusan mondom ezt, de a szeptember 9 események óta a kínzást ismét lehetővé kellene tenni, információkat használnánk fel, de jogállamokban, mint a mi államaink az Európai Unióban elfogadhatóak-e itt a kínzás által szerzett információk. Fontos, hogy a szeptember 9-i, szeptember 11-i eseményekből tanuljunk, levonjuk a következtetéseket. Az emberi jogi jogsértések nem teremtettek több biztonságot, hanem éppen ellenkezőleg. Köszönöm. Gracias, señora. Köszönöm szépen, Biller asszony. Gabriel asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Professzor úr, én is köszönetet mondok a prezentációért. Ez a tanulmány nagyon hasznos elemzést mutatott be. Különböző aspektusokkal foglalkozott a pénzügyi kérdésekkel, illetve a, a toborzási gyakorlattal, és így tovább. Szeretnék először is hosszú távú aspektusokra összpontosítani. Szerintem az Európai Unió hozzáállása ehhez a kérdéshez helyes, tehát a demokratikus helyzet kialakítása. Azt gondolom, hogy ezen az úton kell haladnunk. Azonban rövid távon egyértelmű, hogy hatékonyabban kell föllépnünk, illetve határozottabban először is. Szorosabban együtt kell működni az Arab Ligával. Fontos, hogy a saját béke, illetve biztonsági mechanizmust hozzanak létre. Ez egy nagyon jó megjegyzés, de ehhez az arab országok mandátumára és akaratára is szüksége van. Itt január 19-én a bizottságban az Arab Liga főtitkára többször hangsúlyozta, hogy az Arab Liga a kulturális és vallási kérdésekben kíván együttműködni, nem pedig a politikai kérdésekben. Tehát hogyan léphetünk előre a általunk helyesnek tartott irányba? Ami a terrorizmus elleni harcot illeti, ebbe beletartozik a radikalizmus elleni harc, vallási radikalizmus elleni harc ön szerint mi ebben a jó gyakorlat, hiszen a MENA térségében már vannak kezdeményezések, illetve érdekes programok, utalnék itt például a marokkói programra, az imámok képzésére. Ön szerint mi milyen platformon tudnánk fölépni, illetve hogyan lehetne a jó gyakorlat cseréjét biztosítani, milyen szerepet lát az Európai Unió számára, illetve hogyan lehetne a földközi tenger térségében megfelelő szerepet vállalni. Aztán Líbia esetében van egy kontaktcsoport, ebbe bele kell, hogy tartozzon az Arab Liga. Ez egy nagyon érdekes gondolat, és fontosnak tartom azt, hogy, hogy elkerüljük azt, hogy Líbiából egy második Szíria legyen. A kérdésem pedig a következő, az Afrikai Unió, az Arab Liga és az Európai Unió között milyen együttműködési formát tart eh, elképzelhetőnek. Tehát jó lenne, hogyha ezeket a kérdéseket kicsit kibontanák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gomes asszony következik. Mr. Beveli úr. Nagyon örülök annak, hogy meghallgathattuk Önt. Különösen azt a választ, amit Vincent Bayonnak ad majd Assad ügyében, meg hogy a Messzora terv mennyire eredményes. Tegnap azt szóltuk, hogy nem nagyon halad ez a terv. Ám milyen alternatívái vannak? Ezt is fel kell kérdezni hisz, meg kell kérdezni, hiszen nagyon sok függ attól, hogy mi történik Szíriában. Itt az EU, hát egyszer hiányzat. Fizet, de nem játszik. Libanonban hasonló a helyzet, fizetünk, nem játszunk. Azt említette a Hezbollah tényezőjét, ami végső soron valahogy lefékezi az ISIS terjedését, Kérdés, milyen kihatásai vannak az Iránnal való megbékélésnek, milyen kilátásai és hatásai lehetnek, és tekintettel arra, hogy a Hezbollah okos, nagyon okos politikával a libanoni hadsereg gerincét adja tulajdonképpen, így a, a építésnek fontos tényezőjévé vált. Ebben nagyon ügyesen okosan jártak el. Ezzel kapcsolatban Európa vajon átléphet a palesztin konfliktus, amiközben Libanonban és Jordániában mindenki azt mondta nekünk az új során, hogy nem lehet különbséget tenni. Nem lehet változást hozni, hogyha nem foglalkozunk az izraeli-palesztin konfliktussal, miközben Izra Izrael aluzrában úgy jár el, hogy csak azokat a nézeteket erősíti, amiket Jordániában hallottunk, hogy a terrorista szervezet ISIS, Daesh, nevezük akárképp, a nyugat hozta létre. Sokan mondják helyben ezt. Minket megrázott ez a, ez, a, ez a nézet, de sokan ezt vallják helyben. Aztán Líbia. Líbia világos esete annak, hogy Európa nem cselekedett. A katonai ö, ö, művelet elérte céljait, és a libiaiak céljait. Ezt nem szabad alábecsülnünk, ám nyilvánvaló, hogy Európa nem működött európai módon. Ez a parlament, AKH eh, missziók, egyéb eh, missziókban SZRDDR fontosságát hangsúlyozta, mindenféle aztán ezekből nem semmi, és aztán visszajövünk. Most ott van az összes köz a eh, konfliktus rezolúció, nemzetépítés, ám ezeket korábban nem használtuk ezeket az eszközöket. most megint a tagállamok egymással versenyeznek gazdasági érdekeik miatt. Tudjuk, hol vezet bennünket, oda, hol most vagyunk. Nagyon világos volt, hogy ez a helyzet az állami struktúrák összeomlásával megnyílt a terület a, a terroristák előtt Líbiában. Tehát ha más szereplőkre együttműködünk. Al-Arabi ezt úgy mondta, ennek megvannak a határa a szervezeteknek. Vajon világosan látjuk még a közös érdekeink? Európai módon lépünk-e fel, vagy pedig visszacsúszunk? Ott, ahol voltunk. Irakban elképesztő, hogy a tagállamok működnek. Azok, akik részt vállaltak a katonai támogatásban, nem koordinálnak. A pesmerga megkapja, nem kapja meg azokat az eszközöket, amelyek szerencsétlenek szükségük volna. A humanitárius segítésben mi fizetünk, de a joghatása nincsen. A táborokban nincs iskola. Persze iskola nem működhet táborban, Irakban, Jordániában, de különösen Libanonban nem. A 300 ezer gyerek nem jár iskolába, mi gyártjuk a terroristákat. És még a humanitárius segítségnyújtásban sem nem koordinálnak a tagállamok, a szereplők, és nem is említve a hosszú távú fejlesztési támogatás, melyek révén az emberek azt látnak, hogy van jövőjük, például urakban. Akkor hol, áll, hol tartunk? Mit ajánl a tagállamoknak? Köszönöm. Anna, nagyon sokan jelentkeztek. Smith úr. Thank you, President. I'd uh, echo much of Mrs. Köszönöm szépen. a Gomes asszonyjal. Én is köszönettel tartozom professzor úr a tanulmányért, illetve nem kritikaként mondom, de azt kell, mondanom, hogy nem teljesen tiszta a kép, és ez sajnos vonatkozik az Európai Unió erőfeszítéseire, tehát azt a kifejezést használt az EU és a tagállamai. Nos, azt hiszem, hogy itt az Európai Uniót, mint tagállamok közösségét kell vizsgálni, és meg kell nézni, hogy az EU, mint közösség mit tehet, hiszen a tagállamok különbözőképpen foglalkoznak a kérdéssel, különböző forgatókönyvekben vesznek részt. Szerintem itt a házban tisztában kell látnunk, hogy az EU mit tehet, mert hogyha ilyen kifejezéseket használunk, akkor a, oda fogunk jutni, hogy a külügyi szolgált a tagállamokat fogja hibáztatni, és vice versa. Három megjegyzéssel élnék. Rövid távon ugye egyértelmű javaslatot tesz, hogy egy koordinált politikát kellene kialakítani az arab ligával, érdekes ez a javaslat, de ahogyan már más kollégák is mondták, kicsit szkeptikus vagyok, hogy ez mennyire lehet hatékony. Ha még az arab országokban sem gondolják, hogy szigorú, vagy hogy, hogy megfelelő szervezet ez. Aztán a dzsihadista propagandának próbál gártat szabni, illetve az internet kapcsolatokra internet kapcsolatok megszakítására utal, hát ez a szólásszabadságot érintené, úgyhogy ismét ezt, a, ezt kérdőjelekkel illetném. És a fő ellenvetésem a hármas ponthoz kapcsolódik, az Európai Unió és a tagállamai szabályokat kell, hogy kidolgozzanak a, a különböző vallási csoportok működését, illetően az EU-n belül. Tudom, hogy egy vázlatról van szó, de azt hiszem, hogy ezt azonnal törölni kellene, hiszen egy, egy ennél megosztóbb gondolatot nem is tudok elképzelni, hogyha egy csoportot érint a vallásszabadság korlátozása az országainkon belül, akkor ez egy nagyon rossz jel. Tehát tudom, hogy ez egy vázlat, és köszönöm a konstruktív javaslatokat, de itt konkrétan a hármas pont esetében tényleg azt javaslom, hogy azonnal töröljük a szövegből. Thank you very much, Mr. Smith. Uh, Senyor Cristea. Köszönöm szépen, Smith úr, Cristea úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az iszlám állam komoly veszteségeket volt kénytelen elkönyvelni a nemzetközi koalíció támadásait követően, ugyanakkor megint újabb emberek csatlakoztak hozzá, amiből látható, hogy kellő személyzettel és kellő forrásokkal rendelkezik. Az ideológiát nem lehet fegyverekkel, egy hadsereggel leküzdeni. Ma pedig politikai megoldásokról beszélünk, arról, hogy valójában mit tehetünk annak érdekében, hogy küzdjünk a szélsőséges ideológiákkal szemben az Európai Unióban belül is, valamint a térségben. Ön pedig számos konkrét intézkedést vázott fel, főleg politikai síkon, ugyanakkor vannak másfajta intézkedések is, pénzügyi természetűek, amelyeket az Európai Uniónak el kellene fogadnia. Van egy kérdésem az európai szomszédság politikához kötődik ez némileg. Egy erősebb biztonsági keret megteremtése talán megoldást nyújthat számos olyan problémára, amelyel az Európai Unió és a szomszédos országok szembesülnek. Köszönöm szépen. Krisztián Castaldo úr. Muchas gracias, señora presidente. Eh, <clears throat> doctor... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen az elemzését, professzor úr természetesen rendkívül érdekes volt, de egyetértek számos megfontolásával, számos véleményével. Úgy gondolom ön is egyetért azzal, hogy manapság jelenleg a finanszírozási források főleg abban rejlenek, hogy ellenőrzésük alá vonják az olajlelőhelyeket, a kőolajlelőhelyeket. Ön ezt többször említette. És azt is láthatjuk, hogy az öbölmenti monarchiák határozottan tolerálják az iszlám államot, és a szír szíriai polgárháború kezdetén finanszírozták is. Úgy gondolja, hogy az öbölmenti monarchiák erőfeszítései annak érdekében, hogy segélyező szervezetek, karitatív szervezetek és magán csoportok, magán jellegű szervezetek finanszírozásának elkerülése elegendő, vagy határozottabb intézkedések szükségesek, és ugyanez vonatkozhat Törökországra is. Másodszorban említette, hogy az Al-Qaeda és az iszlám állam kapcsolata milyen. Azt említette, hogy versengő felek, amelyek egymás mellett élnek. Ez elég rosszul hangzik, de tekintettel arra tényre, hogy az iszlám állam egy jobban teljesítő modell akar lenni, egy modernebb szervezet, amelyet az iszlámot vissza akarja vezetni az eredetéhez, a kezdeti kalifátushoz, és vonzóbb akar lenni, azért mert másfajta valóságot kínál. Igaz, hogy komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy állami szervezetet építsenek ki, amely brutális eszközökkel működik, de mégis egyfajta államiságra törekszik. Ha ezt összevetjük az Al-Qaeda operatív eszközeivel, hogyan tudunk fellépni annak érdekében, hogy megvonjuk tőle ezt az állami jelleget, főleg ebben a konfliktusban, amelyet a szuniták vívnak Irakban a Danes az ő területükre kíván szert tenni. Az iraki állam hogyan tud fellépni ezen szervezettel szemben? Harmadik kérdésem pedig a líbiai terrorista szervezetekre vonatkozik. Azt említette, hogy körülbelül két-három ezer harcos van jelen a Daesh részéről Líbiában, míg a többi csoportok esetében körülbelül 10 ezer főre teszik a terroristák számát. Úgy tűnik, hogy nagyon, nagy, nagyon jelentős a számuk. Egyetértek abban a tekintetben, hogy talán jobban, hatékonyabb felépésre van szükségünk egyfajta kompromisszumra kellene törekednünk, ahelyett, hogy egyfelől a parlamenttel vagy a kormányjal egyeztetnek, hiszen ha csak az egyik felet támogatjuk, akkor végül azt kell tapasztalnunk, hogy a líbiai állam csődöt mond, kudarcot val, és a líbiai állampolgárok jelentős része úgy érzi, hogy végül senki sem képviselő őket. Ez pedig kitűnő táptalaja a terrorista szervezeteknek, mint a Daesh-nak. És azt is meg kell nézzük, hogy hogyan tudjuk ezt a propagandát ellensúlyozni, nem egy másfajta propagandával, hanem új, konkrét projektekkel. Egy politikailag összetartó struktúrára van szükség. Egy jól kigondolt struktúrára, nem pedig egy szervezetlen struktúrára. Aztán például a radikalizálódás szemben is kell egy belső és egy külső stratégia is. Elnök Várbeli úrnak így két órára lesz szüksége, hogy megválaszolja a kérdéseket. Bányő úr. Rapidement, puisque l'heure tourne. Euh, nagyon gyorsan. Elnök úr, mert ketyek az óra. Úgy gondolom, hogy nagyon releváns meglátásai voltak, különösen, hogy Líbiát helyezte a, a, a jihadizmus és az ISIS közötti ütköző pontba. Látni kell, hogy Libia külön figyelmet érdemel ebben a vitában, és szeretnék arra is emlékeztetni mindenkit, hogy annak ellenére, hogy a térségből többen kértek katonai beavatkozást, nagyon körültekintőek kell legyünk ennek mérlegelésekor mert a, a politikai párbeszéd erősítése, amelyet ön is ajánl tanulmányában kell legyen a megoldás, a regionális szereplők Egyiptó, Algária, Katar, Tunézia, akár Törökország, az Európai Unió és Egyesült Államok bevonásával. Ez lehetne egy, egy alternatíva, amely lehetőséget nyitna meg, és az Európai Parlament is ezt kellene mérlegelje szemben az egyesek által ö, támogatott túl agresszív megoldással, illetve javaslattal. Ez szélesebb körű megközelítésben nagyon sokan gondoljuk úgy, hogy Európa jelen kellene legyen, erősebben jelen kellene legyen, ahogy Pejan úr is javasolta, az arab államokkal egyetesemet, ez egy arab emberjogi bíróság gondolata, amely 2000-ben felmerült, kiváló gondolat volt. Ugye 2013 márciusában jött létre a javaslat, elteltek azóta évek, annak idén Bahrein lett volna a, a székhelye, nem sok minden történt az irányban, pedig fontos lehetne és jó gondolat. Teljes mértékben egyetértek a tanulmás, tanulmányával, melyben az áll, hogy a muzulmán civil társadalom és segítése lenne a feladatunk, ezzel lehetne a radikalizmus ellen legjobban harcolni, mert az, az iszlám civil társadalom erősítésével, erősítve a belső párbeszédet. A francia belügyminiszter döntése, mely révén megkettőzte a francia imámoknak szánt egyetemi férőhelyek számát, nagyon jó gondolat, Európa szerte lehet támogatni. Ön hogy látja? Köszönöm szépen, Kán úr. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm vendégünknek is. Azt említette, hogy a helyzet egyre romlik. Ezen szervezetek miatt hasonló volt ugye a talibánokkal, a talibokkal a helyzet, aztán az al beszélt, most pedig a Dásról, és említette, hogy mindegyik radikálisabb, mint az előző szervezet. Ami pedig a kiváltó okokat illeti, tulajdonképpen melyek azok az okok, amelyek miatt ez az erőszak spirál egyre súlyosbodik. Úgy gondolom, hogy az egyik erő az az, hogy számos kormányzatnál ebben a térségben azt találjuk, hogy az állampolgárok politikai részvételét nem teszik lehetővé, és ez az egyik olyan ok, ami elősegíti ezen szélsőséges csoportok kialakulását. Említette Iránt, talán Irán befolyása nagyobb, mint, mint gondoljuk, hiszen nem csak Irak, Szíria vagy Libanon fontos, de mi ennek következtében a reakciónk, és mit tehetünk azért, hogy megkönnyítsük a kapcsolatokat Irán és Szaudarábia között, hiszen ez, erre törekszünk, ez fontos számunkra, és meg kell néznünk, hogy ezen országokban milyen a mi szerepünk. Jó néhány kollégám érintette ezt a kérdést. Talán túl könnyű bevonulni az országba és eltávolítani egy diktátort, de egy igazságos állam kiépítése sokkal időigényesebb. És egyes országaink, ahogy bevonultak, pontosan ekkora kárt tettek, de nem segítettek az újjáépítésben. És most egy problémával kell megküzdenünk. Végezetül pedig azt akartam elmondani, ha magát a narratívát megnézzük, nagyon fontos, hogy a térségbeli országok számára ne tegyük lehetővé azt, hogy összekeverjenek mindent, így ugyanis további elnyomást láthatunk. Lesznek olyan csoportok ebben a térségben, amelyek lehet, hogy iszlámisták, de nem erőszakos szervezetek. Ők pedig igenis egy olyan választ nyújthatnak, amely ellensúlyozza a DAS szervezetét. Tehát a két kérdést jobban össze kellene kapcsolnunk. Köszönöm szépen, Kán úr, végezetül pedig Korvin Mike úr következik. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök. Köszönöm, kérdésem volna. Helyén való az a gondolatom, hogyha Lacadam Muszent nem, nem buktatják meg, és Bashar Assad ő méltósága nem bukott volna meg, vagy nem bukották volna meg, akkor nem menne semmi probléma a térségben. Jól látom? Velia. Rendben, Barveli úrnak adom meg a szót, kérem tegye meg, eh, ami öntől telik ebben a kevés rövid időben. E, e, Köszönöm szépen. Köszönöm a nagyon okos kérdéseket, nehéz lenne mindegyikre válaszolnom és azt is be kell vallanom, hogy vannak megoldhatatlan problémák is. Franciaország, Nagy-Britannia, egy-egy Olaszország, Németország nem tud egyenként megoldani problémákat, de az Európai Unió egészesen feltétlenül tud sikeresen megoldani gondokat. Úgyhogy mikor mi kutatóként, politikai elemzőként javaslatokat dolgozunk ki, akkor igyekszünk beleképzelni magunkat az önök helyzetébe, a politikusok nehéz döntéseit elképzelve. Olyan esetekben, mikor a diplomáciai menetrendek nem illeszkednek a politikai döntések menetrendjéhez, meg a közvélemény várakozásaihoz sem. Ugye a közvélemény Európában az iszlám állam emelkedését nagyon nagy aggodalommal figyeli, csak úgy, mint a bevándorlás növekedését, meg általában a radikalizálódást az európai társadalmak és muzulmán közösségeiben. Tehát nagyon összetett kép, nagyon széttartó elemekkel, nagyon nehéz átfogó megoldásokat, akár csak javasolni is. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy egyik fő tényező ebben nagyon összetett közelkeleti forgatókönyvben a nemzetközi aspektusa mindennek létfontosságú, hogy a, a, a legfontosabb globális szereplők pozícióját valamiképpen szintetizáljuk, mert ellenkező esetben az Európai Unióban, vagy általában mi itt nyugaton nem mondhatjuk azt, hogy ne háborúzzatok, hogyha mi magunk sem tudunk egységes hangon megoldást kínálni. Igaz, az Irak és Líbia vonatkozásában is. A líbiai kérdés emblematikus fontosságú, hiszen bármely szereplő, akár regionális, akár globális szereplő, ugye mindenki azt mondja, hogy egy tárgyalt, kitárgy, megtárgyalt, moderált, mérsékelt megoldást akarnak, ám voltak éppen minden szereplő a saját magától támogatott frakció győzelmét akarja. Úgyhogy ezért aztán nagyon különböző eredmények jönnek. Ugyanez Szaudarábia, Egyiptom, Tobrukot és Aftar tábornokot támogatja, míg Katar, Törökország, meg több más ország, a Tripoli kormány. Úgyhogy egymás között kell megállapodjanak, hát mi is egyik vagy a másik felett szponzoráljuk. És ez felveti a, a legitimitás nagyon fontos kérdését. Nem lehet elbújni azon tény mögé, hogy, hogy három választás is volt már Libiában, hiszen láttuk, hogy egy, mindössze 15%-an adták le szavazatukat a legutóbbi fordulóban, a Tobrukban székelő kormányt megválasztva. De ez nem lehet képviseleti, igazi képviseleti kormánynak nevezni. Tehát látni kell azt is, hogy mennyire összetett a helyzet. Mindig, a tanulmányok mindig az államépítés, a nemzetépítés fontosságra hívja fel a figyelmet. 42 hát év után, amelyet Kaddafi rezsimében töltött ez a társadalom, az feltételezni, hogy a demokratikus építkezés az egy természetes folyamat, amit Európában gondolunk, az nem helytálló. Líbiában, Líbia nem Európa, egy új társadalmi szerződésre van szükség elsősorban. Ugye volt ez a narratív, hogy Líbiában fordalom történt, nem. Az egyik oldal fellázott a másik oldal ellen, egy, egy régóta szunnyadó polgárháború robbant ki, inkább így lehet jellemezni azt, ami Líbiában történt, és aztán az a polgárháború után pedig újraépítésre van szükség, megbékélésre, és, nem, és aztán választásokra nem lehet választásokra kezdeni átugorva a két másik szakaszt. Ne lepődjük meg tehát, hogy ez, ez történt. Hasonló dolgot mondhatunk Irakról is. 2000-2003 között a, mielőtt egy, egy, egy kormány felruháznánk a legitimitás köntösével, hát fel kell mérni, mit akar a társadalom, milyen erők működnek a társadalmon belül, amely nem egységes. A kritikus kommentárok reflektálva senki sem a vallásszabadság ellen érvel. A tanulmányomban sem tesszük, hogyha így olvassák, akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztunk mi azt javasoljuk, azt szeretnénk bemutatni, hogy az iszlám közösségek Európában hogyan lehetne ezeket jobban bevonni a biztonság fenntartásába és kezelésébe itt Európában és egyes tagállamokban. Hiszen ez egyrészt a saját érdekük is, és az ő érdekük is, hogy ne vádolják őket terrorizmussal. Tehát ez nem azt jelenti, hogy megvonnánk ezektől a szervezetről a vallásszabadság gyakorlásának jogát. Ugyanúgy nem mondtuk azt, hogy a kínzást vissza kéne, be kéne vezetni újra. Hanem a, a hírszerzés adatok megosztása nyilvánvalóan fontos. Én nem vagyok hírszerzési szakember, és nem még kell leírja, milyen együttműködésem van a szükség a titkosszolgálatok hírszerző szervezetek között, és nyilván nem az jog emberi jogok megsértéséről, meg kínzásról beszélek, ám új hangsúlyokat el lehetne helyezni ebben az együttműködésben, magasabb prioritásra tenni az Európai Uniós retorikában, narratívában is. Amikor a demokráciáról, demokratizálódásról beszélünk, ezek fontosak ugyan, de üres fogalmak sok esetben ezekben a narratóvákban. Úgyhogy meg kell teremtsük az egyensúlyt, például az egy, a hírszerzési együttműködésben. A nemzetközi színpadon nagyon fontos, hogy Irán is bevonjuk a megoldás folyamatában, mert Irán nagyon nagy súlyú és kulcsfontosságú szereplő. A közel-keleten nem igen lehet békét kötni úgy, hogy egy Iránhoz hasonló súlyú szereplőt nem vonunk be ebbe. Iránban sok minden változott és változóban van. Az EU érdeke, hogy a nemzetközi közösség is Irán között egyfajta híd szerepet betöltsön. Ebben aktívabbak lehetnénk. Ez nem azt jelenti, hogy az iráni kormány minden döntését megtapsoljuk, vagy támogatjuk, Ám azt igen, hogy igyekszünk részt venni a legfontosabb válsággózók megoldásában Afganisztántól Irakig, beérte Szíriát és Libanont is úgy, hogy Irán is szerepet kap. Tehát be kell hozni ismét, a játékba kell hozni ismét ezt a szereplőt. Amikor az inkluzív megoldásról beszélek, vagy inkluzív a legszélesebb lábtalapokon álló politikáról, akkor nem azt mondtam, hogy ezzel mondjuk a dzsihadistákat is be kéne vonni, vagy az iszlám radikálisokat, akik magukat is terroristaként jelölik meg. Nem, nem az ő bevonásokról beszéltem, hanem a közösségekről beszélek, amelyek a nem inkluzív politikák okozta káosz miatt szenvednek. Ha a térkérbe pillantunk, láthatjuk, hogy az, a működősképtelen államok, vagy alig működő államok korrelációt mutatnak az iszlám terrorista radikális szervezetek növekedése között. Jementől Nigérián át, a Szahelövezet államaiig, Líbia, Irak, Szíria, Pakisztánig, Afganisztánig mutatja ezt a korrelációt. Ez persze könnyen látható és könnyen megnevezhető összefüggés, ám az inkluzív politika megszervezése nem olyan egyszerű. Ez persze nem azt jelenti, hogy neki megpróbálni, és azt is látni kell, csak hosszú távon hoznak gyümölcsöt az ebből erőfeszítések. Libia tárgyában. Szerintem nem tettünk meg mindent, amit megtehetnénk. közvetítés terén a felek között, belérte az ENSZ. Sokan beszélnek katonai intervencióról, ám ennek hatalmasak, elfogadhatatlanul nagyok a kockázatai. Szerinted nem életképes alternatíva a katonai beavatkozás, ám feltétlenül szükség van arra, hogy a felek egyeztessenek saját hatáskörükben, mert ha születik egy megoldás, ezt követően a megoldást nyilván támadni fogják a Líbiában szörő működő milíciák. Az inkluzív politika tehát azt jelenteni, hogy legalább a legjelentősebb erőket leültessük a ágyóasztalhoz, és a bele az eszközökhez tartoznak a célzott szankciók is. A nemzetközi közösség ezen gondolkodott, ugyan, de nem lett ebből semmi. Az ország békés megegyezését ellenzők vagy akadályozók ezen szankciók célja lehetnének, és ezeket végig kéne vinni. Ellenkező esetben továbbra is lesznek ö, olyanok, amelyek saját céljaikat a nemzet, az egész társadalom céljai fölé helyezik. Egyiptom például saját szereplőit támogatja, ám más kívülképet lát Líbiában, mint mondjuk az EU, és másokat lát annak ellenségének is. Azt hiszi, hogy AFTA támogatása rövid távon lehet, hogy jó megoldásnak tűnik, ám hosszú távon is gondolkozni kell, és kockázatait látni annak, hogy esetleg tekintélyelvű rezsimeket támogatunk, illetve hozunk létre. Pont olyanokat, amelyeket az arab tavas során megbuktattak. Úgyhogy ez például visszatérés volna a múltba, úgyhogy azon hibákat követnék el, mint korábban, és újra produkálnánk, reprodukálnánk azokat a tényezőket, amelyek az arab tavaszhoz lettek, a társadalmi összeomlásához és az IS-szerű szeretek létrejöttéhez vezettek. Garveli úr, tudom, hogy nagyon jó ismeri magát ebben a témában, és ezért nehéz mindent összefoglalni, de köszönöm az előadását, a válaszokat, és a kollégáknak is a hozzászólás. Most pedig a következő napi rendi pontot eh, Plenkovics úr fogja ismertetni. Dear colleagues, let us resume. Kedves képviselőtársak, folytassuk az ülést. Ötös a perendi pont, közmeghallgatás az európai szomszédság politika tárgyában. Az első lépés azon saját kezdeményes jelentés felé, amely a politika felülvizsgálatát szolgálja. Edward Kukán kollégánk fogja ezt a, ellátni ezt a munkát. Hán biztos úr e meghallgatással kapcsolatban bejelentette, hogy a bizottság elnöke felkérte, hogy vizsgálja felül a szakpolitikát megbizatása első évében. Ez évben, március 4-én a bizottság és a külügyi szolgálat egy zöld könyvet terjeszt be az IMP felülvizsgálatáról, ezzel érdítve a konzultációs folyamatot. Az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat ezt követően konzultál majd minden stakeholderrel az Európai Unióban, illetve a partnerekkel, és aztán egy az év utolsó negyedében egy kommunikációt készít. Az Európai Parlament szeretne hozzájárulni saját konzultációs folyamatával ehhez a folyamathoz, saját kezdeményes jelentéssel. A Prodi Bizottság indította ezt a politikát 2004-ben, hogy a kibővített Európa és szomszédai között csökkentse a különbségeket, a stabilitás és a barátság szellemében megosztva mindent, kívül az intézményeket. Ez az eredetileg két oldalú politikát, aztán több, több oldalú dimenzió bővítette, például a barcelonai folyamat, amely létezik, aztán a Mediterrán Unió, amely erősödött ebben a keretben, a Fekete-tengeri szinergia és a keleti partnerség. Bár a szomszédság térségben az elmúlt években rámutatok arra, hogy nem adekvát a politika és annak eszközei a kihívás. Sokhoz túl rugalmatlan volt, és a pénzügyi támogatás mérték elnére úgy tűnt, hogy az EU nem tudta erősíteni stabilabb demokratikus társadalmak létrejöttét. 2011-ben az arab tavasz, az azt követő lépések megrázták ezt a politikát, és kényszerűvé tették felülvizsgálatát a bizottság számára, a fenntartható demokrácia támogatása, illetve a gazdasági fejlődés inkluzív volt a kialakítására. Ezt figyelembe vette, hogy a reformok előrevitelen nagyobb támogatást kell kapjon, ezért kellett a többért több elvet erősíteni, és átvinni a fókuszt a civil társadalomra is. Ugyanakkor a 2011-es review óta a szakpolitika további feleményekkel kellett szembenézzen, délen és keleten is, nem csak a szíriai válsággal és Egyiptomon, Líbiában, Ukrajnában a válsággal, hanem egyre növekedik a nyomás az Európai Unió szomszédságára. A fejlesztés egy alternatív modelljét kínáló versenytársak részéről. Ezért az áttekintés jókor jön, az Európai Unió kell megvizsgálni azokat az értékeket, amelyekre épült, és amely alapján partnerekkel meghatározza viszonyát figyelembe kell vegyük a partnerek közötti különbségeket, a különböző érdekeket, ambíciókat, fejlesztési szinteket, és olyan szintű együttműködést kell javasoljon, amely megfelel a partnereknek, de nem sérti azokat az értékeket, amelyekre a mi projektunk alapul. Ma két szakértő van itt, akik bemutatják tanulmányaikat, amelyet az Európai Parlament megbízásából készítettek, és elemezték a szomszédságpolitikát és ajánlásokat vonatkoznak a jövőre. És akkor is Gramackit szeretném bemutatni, a lengyel ö, közügyi intézet munkatársát, akit bemutatja majd tanulmányát, valamint Hassan Azen urat, aki a Kajra Egyetem oktatója Egyiptomban, aki összefoglalja azokat az eredményeket és tanulmányokat, amelyek az EU politikáját értékelték a déli szomszédság politikában. Mielőtt az ülésre jöttem, Hán úr, biztos úr, egy beszédét olvastam, Bécsben beszélt négy pontról, a differenciálás, ownership, fókusz és rugalmasság címmel, foglalva pontokba szakpolitikáját. Szeretném, hogyha ha rövidre fogva szólnának hozzá a témákhoz, a az különösen, amelyek nagyon erősen kapcsolódnak a, a téma témánkhoz, és a prezentációjuk után majd először Edvard kapja meg a szót, és ezt követően az árnyék előadók. Tehát most megadom a szót Gromacki úrnak, parancsoljon. Uh, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni. A keleti partnerségről szeretnék szólni, és a figyelmüket három kérdésre szeretném felhívni. Az elmúlt öt év során a szomszédságpolitika értékelése, a keleti partnerség kilátásai az elkövetkezendő két-három éves időszakban, és végezetül a különböző szakpolitikai opciókra és ajánlásokra térnék ki. Először is, ami a part, keleti partnerség értékelését illeti, a különböző partnerek közti különbségek, a partnerség vívmányai és hiányosságai. A keleti partnerség volt véleményem szerint a legkisebb közös nevező, amelyet az összes tagállam és intézmény 2009-ben képes volt elfogadni. A keleti kelet-európai országok irányába. Ezt egy olyan lépésként kellene tekinteni, amely további különbséget tesz a keleti és a déli szomszédok között a szomszédság politikán belül. A keleti partnerség egy olyan csomag volt, amelyben különböző fontos javaslatok szerepeltek. Ezek közé tartozik a társulási megállapodás aláírásának lehetősége, az energiaközösségben való tagság lehetősége a Nyugat-Balkán számára, és végezetül, de nem utolsó sorban a teljes vízum liberalizáció, a vízum könnyítés megteremtése az Európai Unióval. Érdemes megemlíteni, hogy Ukrajna irányába és Moldova irányába már történtek ilyen lépések, javaslatok. A tagok között különböző különbségek figyelhetők meg. 2009-ben hat állam volt ennek részese, és ezen különbségek továbbra is láthatóak, talán még nagyobbak is 2015 kezdetén. Két alcsoportot különböztethetünk meg egymástól. Először is ott vannak az autokrata kormányok által irányított országok és a demokratikus, a bizonyos mértékig demokratikus országok. Az első csoport van, van Belarus és Azerbajdzsán, a másodikban pedig Ukrajna, Moldova és Grúzia. Örményország valahol a kettő között található, de az utóbbi csoporthoz közelebb szerintem. Ami az orosz tényezőt illeti, gyakran azt eh, hangoztatták, hogy a NATO keleti terjedését Oroszország ellenzi. Az igazság az, hogy Oroszország mindig is ellenezte azt, hogy ezen országok közeledjenek és partnerséget alakítsanak ki az Európai Unióval. A keleti partnerség országainak az EU-hoz való csatlakozása nem volt realisztikus, és ezért mindig egy üres projektként tekintett erre. 2013-ban azonban az EU és a korábbi partnerországokkal való tárgyalás, beleértve Ukrajnát, Moldovát és Grúziát, drámai módon megváltoztatta Oroszország hozzáállását ami pedig a vívmányokat és a hiányosságokat illeti, a legutóbbi öt évből mérleget vonva komoly vívmányokat kell megemlítenünk, ugye a CFTA, valamint a társulási megállapodás vízummentesség Moldovával és az energia közösség Ukrajna és Moldova tagságával. Ugyanakkor mindez három országra korlátozódik, nem az összes hat országra vonatkozik ez, nem vesznek ezek mind részt, nem vonatkoztatható mindezekre a vívmányok sora. Ugyanakkor az eredmények jók, figyelembe véve a különböző problémákat és kihívásokat, mint az orosz nyomás, vagy az, hogy ezen országok teljesítménye gyenge volt, ami a kétoldalú kapcsolatokat illeti az EU-val, ezek sokkal jobbak, mint öt évvel ezelőtt. Ami a kétoldalú kapcsolatokat illeti, véleményem szerint ezek részleges sikerként könyvelhetők el három partnerország esetében, és ami a multilaterális dimenzióra vonatkozik, ez inkább egy kudarc. A következő két-három évre vonatkozó kilátásokról itt négy tényezőt említenék ki. Az orosz tényező, a jobban teljesítő országok, mint például Ukrajna, Moldova és Grúzia, valamint a többi ország teljesítménye. Először is lássuk az orosz tényezőt. Egy szorosabb együttműködésre való törekvés elkerülése Putyin politikájának továbbra is központi része. A gazdasági válság következtében Oroszországnak gyorsan fel kell lépnie azért, hogy ezt elérje, éppen ezért valószínű, hogy Oroszország az ellen fog dolgozni, hogy az elkövetkezendő 12 hónapban a partnerországok ne közeledhessenek az Európai Unióhoz. Moszkva továbbra is destabilizálni fogja Ukrajnát, hogy elkerülje Kievnek az EU-hoz való közeledését. Arra számít, hogy összeomoljon az ukrán gazdaság, hogy így az ukrán hatóságok iránti bizalom megtörjön a lakosságban. Az orosz hatóságok továbbra is megpróbálnak, megpróbálják megosztani az EU tagállamait mindenek előtt az Oroszország elleni szankciók témájában. Ennek fontosságú szerepe lesz az EU szakpolitikájában 2015 első felében. Egy fontos kérdés merül fel ebben a tekintetben, melyek az EU fő céljai összességében, és melyek a tagállamok érdekei. Itt különböző álláspontok figyelhetők meg az EU-n belül vannak olyanok, amelyek határozottan védik az értékeket, minden bizonyal az EU teljesítménye egy próbatétel lesz a liberális demokráciák támogatása szempontjából nem csak Ukrajnában, hanem az EU szomszédságában is. Az EU és Oroszország közti feszültséget egy szélesebb kontextusba kellene helyeznünk, figyelembe véve a liberális demokrácia és az úgynevezett modern autoritarizmus között. Vannak jobban teljesítő országok. A reformok továbbra is létfontosságúak lesznek. A politikai és az üzleti elit három országban, Grúzia, Moldova és Ukrajna még mindig komolyan akadályozhatja a reformok végrehajtását. Még az Európa párti politikai erők körében is vannak olyan csoportok, amelyek a reformok szempontjából a státuszkvót támogatják. A korrupt rendszerekkel való felszámolás éppen ezért rendkívül nehéz lesz ezen országokban. A társadalom ezért kulcsfontosságú lesz az ukrajnai, moldovai és grúziai reform folyamatban, mert csak úgy, hogyha a társadalom tartós nyomást gyakorol a további demokratizáció érdekében, és a jogállamiság érdekében csak így biztosítható a valós reformok végrehajtása. Vannak másként teljesítő országok, mint Azerbajdzsán vagy Belarus. Aliyev és Lukashenko nem fogják elfogadni a demokratikus reformokat. Az ő lételemük az autoritár rendszer fenntartása. Mind a ketten módosították az országok alkotmányát, hogy azt élethosszig irányíthassák. Olyan politikai rendszereket építettek ki, amelyek nem összeegyeztethetőek a demokratikus hatalom átvétellel. És végezetül a politikai opciók és ajánlások. az új események fényében, valamint a szomszédság politikai jövője szempontjából. Szembe kell nézni az új realitással. Geopolitikai verseny kezd kibontakozni az EU és Oroszország között. Az Európai Uniónak fel kell készülnie arra, hogy hosszantartó lesz a válság az oroszok, Oroszországgal való kapcsolatában. Ez a helyzet legalább a Putyin éra végéig tartani fog. Éppen ezért szükség van egy olyan stratégiára, amely intelligens módon tudja elrettenteni Oroszországot. Változás kell az Oroszország felé való politikában, nem egy csodaszerre van szükség, amely által az irányító orosz elit hozzáállása megváltoztatható. Ezt szeretném hangsúlyozni a szankciókat nem szabad felfüggeszteni, amíg Oroszország fel nem hagy végleg ukrajnai beavatkozásával, és vissza nem szolgáltatja a Krímfélszigetet Ukrajnának. Az orosz politikai elit komolyan veszi és tiszteletben tartja azokat az ellenzékieket, azt az ellenfelet, amely következetes politikát hajt végre. A jelenlegi helyzet azonban az orosz félnek kedvez. Az ukrajnai agresszió mellett volt még egy tényező, ami alapvetően megváltoztatta a 2014-es helyzetet. Hat partnerország közötti megosztottság. Egyértelmű különbség kezd kirajzolódni köztük. Egyfelől három partnerország aláírta a társulási megállapodást a DCFTA-val, és az EU-val való integráció útjára lépett, és ott van Belarus, Örményország és Belarus, amelyek nem fognak társalási megállapodást megkötni az előrelátható jövőben az Európai Unióval. Az Európai Uniónak ezért ki kell dolgozni egy stratégiát, amely által igazodik ezen új körülményekhez. Ami a szomszédság politikát illeti, ha figyelembe vesszük az új kontextust, valamint az elmúlt öt év tapasztalatát, egyértelmű, hogy a 2009-ben kidolgozott koncepció már nem egy járható szakpolitikai keret 2015 elején. Éppen ezért lényegi módosításokra szorul. Egy felülvizsgált politika sokkal inkább politika orientált kell, hogy legyen véleményem szerint, és kevésbé technikai orientált kell, hogy legyen, mint amilyen ma. Ukrajna stabilizálása, ez kell, hogy legyen a fő cél rövid távon az Európai Unió számára az elkövetkezendő hónapokban és években. Egyértelmű különbség figyelhető meg a partnerországok között, két csoportot kell megkülönböztetni. Egyfelől azokat, amelyek társulási megállapodást írtak alá a DCFTA-val, másfelől pedig azokat, amelyek ugye Oroszorsz, Azerbajdzsán, Belarus és Örményország. Erősíteni kell velük a kapcsolatokat, de a a keleti partnerség fő céljai, mint az energiaközösségi tagság vagy a vízumliberalizáció mind a hat ország előtt nyitva kell, hogy álljon. Örményország, Azerbajdzsán és Belarus esetében az EAP koncepcióját arra kell felhasználni, hogy határozott politikai jelzést küldjünk a civil társadalom ezen országokhoz, ahelyett, hogy nem reális együttműködési ajánlásokat fogalmazunk meg az érintett fővárosok felé. A jelenlegi csúcsokat meg kellene tartani, ez ugyanis jó szándékról tesz tanúbizonyságot az EU részéről, és ez a kommunikáció, valamint az együttműködés fontos csatornája. Ugyanakkor itt is két részről kellene beszélnünk. Az első rész főleg azon országokra kell vonatkozóan, amelyek társulási megállapodást kötöttek az EU-val, a második rész pedig az összes tagországra, az összes partnerországra. A kétoldalú kapcsolatok prioritást kell, hogy élvezzenek jobban, mint jelenleg, és mind a hat tagország civil társadalommal helyet kell, hogy kapjon az EU politikájában. Az EU parlament és az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek fontosabb szerepet tölthetnének be két területen. Egyfelől az ukrán-moldovai és grúz parlamentet segíthetnék a közösségi joganyag átvétele szempontjából. Ez egy olyan lépés, amely kulcsfontosságú lesz a DCFTA végrehajtásában. A második aspektus pedig az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek megoszthatnák ezen három partnerország parlamenti képviselőivel a tapasztalatokat a bevált gyakorlatokról, a politikai lobbik és a különböző konfliktusok szabályozása szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gromacki úr. 12 és fél percben köszönöm szépen a gondolatokat, illetve az elmondott tartalmat. Hassan Mazen úr, öni a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Társammal, Szali Kalifa Iszákkal együtt készítettem a tanulmányt. Négy fő gondolatra szeretnék összpontosítani. Egyrészt az IMP relevanciája 2015-ben, másrészt a pénzügyi eszközök fontossága, valamint az Európai Uniós politika koherenciája kiegészítő jellege a déli szomszédság kapcsán, illetve negyedsorban az ajánlások. Mivel nagyon kevés idő áll rendelkezésre, ezért ugyanaz az ajánlásokat folyamatosan, az ajánlásokra folyamatosan kitérek majd, mivel ez benne van a tanulmányban. Először is, amikor azt kérik tőlünk, hogy végezzünk értékelést, akkor általában megnézzük a szomszédsági politika bizonyos aspektusait. Egyrészt a közös fellépés, amely benne van a szomszédsági dokumentumokban, illetve az eljárásnak és jellemvonása. A szuverén felelősségvállalás, illetve a partnerségi fellépés. A szomszédsági politika kialakításakor nagy mértékben összpontosítottunk erre az aspektusra. A maga a struktúra hiányosságokat mutat, hiszen vannak olyanok, akik ezt úgy értékelik, hogy a keleti szomszédságra tervezték, és aztán alkalmazták ezt pusztán a déli térségre, pedig teljesen eltérő ennek a régiónak a kultúrája, a történelme, ezért a keleti szomszédsági politika lehet, hogy közvetett formában ugye a csatlakozáshoz vezetett, nem ez a helyzet a déli szomszédság térségében, hiszen ezek az országok nem kívánnak, vagy nem terveznek az Európai Unióhoz csatlakozni. És valószínűleg nem az Európai Uniónak felé adják fel a szuverenitásuk egy részét, ha ezt feladják. Tehát a maga a struktúra a hiányosságokat mutat. Aztán túlságosan ambiciózus volt a célkitűzés, a kívánságok listája túlságosan hosszú volt, néha ellentmondásos, Aztán stabilitással, illetve biztonsággal kapcsolatos aggályok merültek fel. A déli szomszédság térségében azt mondhatjuk, hogy a biztonsági aspektusok hátráltatják a jóléttel kapcsolatos célkitűzéseket. Ebből a térségből érkezve úgy látom, hogy ezeket a célkitűzéseket nem lehet egyszerre megszólítani, vagy megvalósítani. Aztán, ami az elszámoltathatóságot, a kölcsönös elszámoltathatóságot illeti, ez félrevezető, hiszen úgy tűnik, mintha az Európai Unió felelősségre vonhatná ezeket a partnerországokat, de a másik irányba nem igazán működik a folyamat. Nagyon fontos ez a, ez a koncepció, ez a fogalom, ez az elmélet, mégis úgy látom, hogy hiányzik a mechanizmus, ami ezt alátámasztaná. Ami a demokrácia előmozdítását illeti, ezt a kérdést is értékelnünk kellett. Nagyon röviden annyit mondhatok, hogy a politológia területén tudjuk, hogy a szegény országokban a demokrácia bizony nem virágzik hosszú ideig. Nem meglepő tehát, hogy a déli szomszédsági térségben nem, ugye nem gazdag országokról beszélünk, hogyha segíteni, támogatni akarjuk a demokráciát, akkor a, ezen országok gazdaságát kell támogatnunk. Tudom, hogy ez egy, ez egy összetettebb vita szakirodalommal, érvekkel, de azt mondhatjuk, hogy mégis van egy per capita küszöb, amely fölött a demokrácia virágos. Hát ez nem jelenti azt, hogy, hogy félre kell tenni a demokrácia gondolatát, egyáltalán nem, azonban bizonyos elvárásokkal számolni kell, addig, amíg ezen társadalmak szegények maradnak. Tehát ez egy olyan aspektus, amelyet mindenképpen észben kell tartani. És még egy gondolat a demokrácia kapcsán, inkább kereslet, mint inkább kínálat, mint kereslet vezérelt ez. 2011-ben természetesen nagyon fontos kérdés volt ez ezen országok számára, ezt jó magam is tapasztaltam, azonban az előző prezentációra utalva az ISIS kapcsán azt látjuk, hogy nagyon súlyos instabilitási aggályok merülnek fel ebben a régióban, illetve biztonsággal kapcsolatos aggályok, tehát maga a biztonság előtérbe került, és ez az egyik legfontosabb kérdés. Véleményem szerint ez egy olyan terület, ahol mindenképpen módosítanunk kell a, az elképzeléseinket. 2011-ben már kialakult ez a, ez a szomszédsági politika, akkor ez a kérdés nem okozott problémát, most azonban igen. Hogyha bizonyítékokra akarunk utalni, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió által finanszírozott közvéleménykutatás azt mutatja, hogy a déli szomszédsági országoknak föltett kérdés mi szerint mi lenne a legmeg, meg, legmegfelelőbb szerepe az Európai Uniónak. A legtöbben azt válaszolták, hogy gazdasági szerepet kell vállalni, egy kivétellel, ahol politikai szerepvállalás is elhangzott. Tehát ez azt jelenti, hogy a reformoknak fokozatosan kell bekövetkezniük, nem pedig a radikális formában. Ez a tanulmány nagyon érdekes, az Európai Unió finanszírozta, javaslom, hogy tekintsenek bele, hiszen nagyon jól mutatja, hogy milyen elképzelések uralkodnak, illetve hogyan vélekednek az emberek, hogy mennyire hatékony az Európai Unió, illetve az Európai Uniós eszközök, a pénz, illetve a piac vonatkozásában azt mondhatjuk, hogy bizonyos előrelépés történt. Például a szabadkereskedelmi tárgyalások zöld utat kaptak, illetve partnerségi megállapodásokat írtak alá Marokkóval, Tunéziával, illetve Jordániával. Ami azonban a pénzforrásokat illeti, azt látjuk, hogy az elköltött pénzek bizony nem ütik meg az ígéreteket. Tehát ezzel a tényel mindenképpen számolnunk kell egy pénzügyi segítséget, segítségre történt ígéret, aztán ennek megvalósulása bizony lassú volt. És hogyha megvizsgáljuk a forrásokat, akkor azt látjuk, hogy a déli országok esetében az egyfőre eső segítségnyújtás mintegy 5,1 euró, míg ez a keleti térségben 6, 6 euró fölött van. Azt látjuk a tanulmányból, hogy Először is ugye az Európai Unió állította ezt össze, majd a partnerországok a véleményezésre kérték föl. Szerintünk a részvételt hamarabb hangsúlyozni kellett volna. Aztán, ahogy mondtam, maga az átmenet lassan valósult meg, és az elképzelt folyamat nem tért ki a közép, illetve hosszú távú igényekre. Aztán hogy mennyi, milyen hatást tud az Európai Unió kifejteni. Ahogyan már említettem, lehet, hogy ha a számadatokat nézzük, akkor ez, ez jelentős, azonban más felek is nagymértékben támogatják ezt a térséget. Gondolok itt például a gáz együttműködési tanácsra nagyon sok esetben gyorsabban és nagyobb mértékben támogatnak bennünket, kevesebb a kondicionalitás, ezért nagyobb hatást tud kifejteni. Mivel kevés idő áll rendelkezésemre, és kevés idő marad, gyorsan, ami a kiegészítő jeleget illeti, A tisztelt képviselők már megemlítették, hogy hiányzik a következetesség, illetve vegyes üzenetet kapnak a déli partnerségi országok, szomszédsági országok, még a nyilatkozatok szintjén is. Nem csak az Európai illetve annak tagállamai között, hanem a maguk az intézmények között is eltérő üzeneteket, illetve nyilatkozatokat látunk, például a libiai műveleteket, libiai fellépéseket illetően. A főképviselő az állampolgárok védelmére tette a hangsúlyt, az Európai Bizottság és a külügyi szolgálat nem volt teljesen koherens a nyilatkozatait illetően. hogyha az Európai Uniós fellépéseket összevetjük más országok fellépéseivel, például az Egyesült Államokéval, nos, ez megint egy olyan terület, ahol veszteségnek vagyunk tanúi, hiszen az Európai Unió nem csak nem politikai szempontból, de más szempontból úgy tűnik az arab világ számára, amely egy amely térség egy, egy regionális integrációra épül, Miről is van szó? Az Európai Unió általában az Egyesült Államok után lép, különösen az arab térség, vagy az arab tavasz válsághelyzeteit illetően. Hogy általában az Európai Unió megvárja az Egyesült Államok hivatalos nyilatkozatait, például gondolok itt az egyiptomi eseményekre. Az Egyesült Államok gazdasági szempontból továbbra is egy vezető szereplő, hogyha biztonsági kérdéseket vizsgáljuk, tehát jelentősége kimagasló. Beszéltem az öbölbeli térségről, nagyon ütőképes pénzügyi szempontból, és az öbölbeli együttműködési tanács nélkül nem lehet a, a fellépéseket kiteljesíteni. Még két fóliát szeretnék mutatni. Egyrészt nagyon fontos foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy a, a biztonság és a stabilitás első számú kérdések, tehát legfontosabb, hogy ezzel foglalkozzunk. A, a, a nekünk szent költségvetés jobb a költségvetést jobban fókuszálni kellene, megfelelő politikai döntésekkel kell alátámasztani. Európára tekintünk a szaktudás szakértelmet illetően. A kulturális dialógusra jobban oda kellene figyelni, ugyanígy a határra kapcsolatos kérdésekre, és itt utalnék az előző prezentációkra. Együtt kell működni más felekkel, hiszen más régiók és más hatalmak is befolyásolják ezt a térséget, tehát velük is együtt kell működni, őket is be kell vonni ebbe a folyamatba. Fontos, hogy stabilizáljuk a régiót, illetve a régió gazdaságát. Ehhez nagyon fontos, hogy koherens üzeneteket adjunk, ne, több, ne szóljunk több hangon, e, e, felé a régió felé, hanem egységes üzenetet tolmácsoljunk. Köszönöm szépen, most pedig megadom a jelentős tömegnek, Edward Kugának a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt a témáról beszélnék, egy technikai dolgot kell felhozzak. A program szerint ez a meghallgatás 5 órakor kezdődik. 45 perc késéssel kezdtünk. Nagyra értékelem, Andrea, az elnöki szerepedet, kedves vendégeink ö, hozzászólását meg kellett kurtítani, és ez nem méltányos. Tehát a jövőben, ha szervezünk, ha valaki az AFET ülését elnökli, a titkárság kell, hogy tájékoztassa őt arról, hogy itt bizonyos szabályok vannak, és ragaszkodni kell a kerethez. Ha öt 10 perccel csúszunk, az nem baj, de 45 perccel nem lehet csúszni, elfogadhatatlan. Most pedig a ma megvitatandó kérdésünket illetően. Szeretném megköszönni mind a két előadónak mondandóját is, meg, meg azt, hogy a politikánk felülvizsgálatát értékelték. Mindkét elemzés, mely elhangzott, nem annyira elméleti akadémiai elemzés volt, hanem a valóságos kérdésekkel foglalkozó, gyakorlati jellegű felvet, sok jó gondolatot felvető, üzeneteket megfogalmazó prezentáció volt. Ezekre gondolni fogunk, amikor a jelentést írjuk. Úgy gondolom tehát, hogy a hozzájárulásuk nagy értékű volt. Köszönöm, és az is lesz. Köszönöm szépen. Az is jó, hogy a szomszédság politikát az Európai Uniós intézmények bevonásával beszéljük meg. Az, hogy a politikát helyre tesszük, helyre tegyük, az egyik legnagyobb kihívás lesz az EU külpolitikájában általában. A mi szakbizottságunk újra és újra tárgyalta a politikát az elmúlt években, és reméljük, hogy a szakpolitika most folyó fölülvizsgálata hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő pályára kerüljön mindez. Nagyon világos volt a mai előadásokból is, hogy más és más fejleményekkel kell szembenéznünk, ám hasonló problémákra kell sokszor válaszolni. A legtöbb szomszédságpolitikát ötlet ország más és más ok miatt került kényes vagy, vagy instabil helyzetbe. Az instabilitás mértéke persze változik országról országra. Ez pedig a stabilitás, a gazdasági fejlődés akadálya, holott ennek mi, emellett mi elköteleztük magunkat a szomszédos politikában. A problémák okai ugyan különfélek lehetnek, mégis készen kell egy a megfelelő eszközökkel ezek kezelésére, kapcsolatba lépve partnereinkkel, közös céljaink elérés érdekében. Az elmúlt öt év fejleményei miatt újra kellett gondoljuk a szomszédságpolitikát, figyelem és más külső tényezőket is, mert értékelnünk kell, új realitásokkal kell szembenézzünk. A keleti szomszédságpolitikában politikában új, itt is új kihívások és realitások körvonalazódnak, Ravanszki professzor ezeket ábrázolta. Ezek főképpen Oroszország új politikájából adódnak, és az is egyre világosabban látszik, hogy más és más országcsoportokról van szó, amelyek más és más szinten kívánnak kapcsolatba lépni az EU-val. Ön is nagyon világosan ábrázolta ezt, professzor úr. Délen meg az arab tavasz utórezgései felvetették ezt a kérdést, hogyan nézzünk szembe a fejlődő országok átalakulásával. Itt is más és más utakat járnak a fejlemények, sok esetben visszacsúsznak az eredeti céloktól ezek a mozgalmak. Az ajánlások a rugalmasabb, differenciáltabb irányt ajánlják, a gazdasági fejlesztésre, biztonságra koncentrálva erősebben, és a demokratikus intézmények fejlesztése is fontos lesz. Ám nem szabad lemondanunk azokról az elvekről, melyekre annak idején építettük az politikán. A többet többet elv, a kevesebbért kevesebb elv. Az országok készsége az igazi reformok végrehajtására és a folyamán való ö, teljesítményüket meglehetősen meg, támogatni kell és jutalmazni kell. A szomszédság politikánk hosszú távú vállalásaink alapulnak a szomszédságban, ám az is világos, hogy a szakpolitika a gyors változásokra is választ kell adjon. Újra kell vizsgálnunk a szakpolitikai eszközeinket, a szomszédságban is fel kell készüljünk arra, hogy adekvátabb, akár gyorsabb, rugalmasabb, és differenciáltabb módszertől mellett adjunk választ, amelyeket testre kell szabni jobban, mint eddig tettük, ám az alapértékeinkből nem engedhetünk, amelyek elvekre az EU épült. Minden rugalmaság mellett ez a vörös vonal, ahol nem lehet engedni. A jelentésemet illetően végül azon szakpolitikai keretet fogom vizsgálni, amely fennáll, illetve azon eszközöket, amelyeket alkalmazunk a szomszédságpolitikában. Megvizsgálom a prioritások értékelését partnereinkkel szemben, délen és keleten is. Elnök úr, erre ennyit szerettem volna elmondani. Általánosságok szintjén mozogva nem akartam részletekbe bocsátkozni a szomszédság politika egyes aspektusait feltárva, hiszen erre lesz még időnk és alkalmunk. A jelentős elfogadások rendje megengedi, hogy konkrét eszmecseréket folytassunk még. Köszönöm még egyszer a meghívott vendégeink előadásait. Reflektálni fogunk az önök által mondottakra. Köszönöm. Én is köszönöm, Edward. Krisztia úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadást, meg a két szöveget, melyet megosztottak velünk. Kukán úr jelentését figyelemmel kísérjük, a szocialista frakció részéről, és köszönjük ezt a meghallgatást. A két dokumentumot meghallgatva, megvizsgálva és önöket meghallgatva úgy tűnik, hogy keleten és télen is vannak bizonyos közös fenyegetések. Én is egyetettek azzal, hogy át kell gondoljuk ezt a politikát, az érdekek, célok, eszközök, releváns szereplők szempontjából annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjuk szembenézni a kihívásokkal. Mindeket teremtették a biztonsági dimenziót. A befagyott és aktív konfliktusok sajnos keleten és délen is jelen vannak. Eleddig el, ez a létfontosságú, mert nem nagyon vettük figyelembe. Mi több, leválasztott elvontuk a biztonsági kérdést a többiről, és így párhuzamos folyamatokat intottunk el. A biztonság jelen még hogyha a szomszédságpolitika közvetlen körén kívül is van, a jól működő állam létrehozására a hatékony intézményrendszer és a reformok szempontjából leválaszolatlan. Ezért kérdezem önöket, hogyan lehet jobban megjelenteni az új revízió alá vett politikában megjelenteni a biztonságpolitikát. Önök mindketten beszéltek az európai szomszédságpolitika bővítésének logikájáról. Különbséget tettek a politikai folyamat és a technikai folyamat között. A partnereket különféle csoportokba osztják, teljesítményeik alapján, meg ambícióik alapján, és említették azt is, hogy pótlagos pénzügyi politikai fókusz kell szánni ezekre a területekre. Ezzel összefüggésben ez az ától zéig való megközelítés. Jó eljárás az egész politikában az eddigi bővítések tapasztalatának fényében. hogy gondoltam a demokrácia, az, a, a joguralom, a szomszédság politikával értett társadalmak érdeke is, meg a mi gazdaságunkhoz is hozzájárul. Ma azonban úgy érzem, az arab tavasz tanulságaiból tanulnunk kell. Az értékekről, érdekekről, mint hogyha szemben álló dolgokról beszélünk. Mindenképpen a kettő között különbséget kell tenni. Önök szerint a szomszédság politikában az érdekeink ellen mondanak az értékeinknek? Aztán említették ezt a három szöget. Vajon a harmadik felek a szomszédság politikában ugye nem szabad őteket figyelmen kívül hagyni, hiszen a, a politika céljai csak a külső harmadik partnerek, jelentős partnerek bevonásával tudjuk elérni. Önök szerint a politika hogyan tudna foglalkozni a harmadik partnerek szerepével jobban? Köszönöm szépen, Kyucsuk úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Rumacki úr. Úgy vélem, hogy három csoportról kell beszélnünk. Ukrajna, Moldova és Grúzia jelezték, hogy szorosabb együttműködésre törekszenek az Európai Uniónak, következésképpen aláírták a társulási megállapodást, és létrehozták a mély és átfogó szabad kereskedelmi térséget. Ezzel szemben folytatnunk kell együttműködésünket ezen országokkal az összes politikai területen. Másfelől Belarus és Örményország, amelyek a Moszkvát a kezdeményezett Euró, Eurázsiai Gazdasági Unió tagjai. Azerbajdzsánt a két csoport egyikébe sem sorolhatom, de úgy gondolom, hogy az Európai Unió fő stratégiai partnere lesz a jövőben fontos energiapartner, az Európai Unió számára, és szerepe még jelentősebb lesz, amint az Európai Uniónak az egységes energiapiaci projektje előre halad. Ebben a tekintetben hogyan kellene az önvéleménye szerint Örményországgal, Fehér Oroszországgal egy, előre mozítani az együttműködést, és mit kellene tennünk annak érdekében, hogy ismét az európai ösvényre, ösvényen haladjanak. Azerbajdzsánt is be kellene vonnie az energiaközösségi keretbe, és úgy gondolja-e, hogy ezek országok Ukrajna, Moldova és Grúzia példáját követik-e majd? Mm, Mazen úrtól pedig azt szeretném kérni, hogy az interkulturális és felekezetek közti projektek támogatása felhasználható-e a radikalizáció elleni küzdelemben ebben a térségben. Köszönöm szépen, Kyucsuk úr, és az utolsó kollega, amely szót kért, panzeri úr, parancsoljon. Molto brevemente. Volevo la reazione. Nagyon röviden. Köszönetet tartozom az előadóknak az elhangzottakért. A kérdésem pedig a következő. Azt hallottuk, hogy a déli országokkal kapcsolatos politika, illetve a szomszédsági politika területén hiányzik az egyensúly, hiszen a kelet felé összpontosul a figyelmünk, és nem a déli térség felé. Tehát visszatérünk a korábban elhangzott kérdésre a terrorizmus kapcsán, hogy hova kellene összpontosítani a figyelmünket. Aztán, ami a szomszédsági politikát illeti, ez a külügyi kérdésekben a hiányosságainkat jól mutatja, hiszen a jelenleg stratégiai döntéseket hozunk, és azt látjuk a szomszédsági politikai döntései kapcsán, hogy nem gazdasági, humanitárius vagy pénzügyi támogatásként tekintjük ezt a politikát, hanem a nemzeti politikákba való beleszólásként, illetve a tagállamaink nemzeti politikáiként. Tehát egy politikai egyensúlyra van szükség, hiszen egyértelmű külpolitika nélkül egyértelmű célkitűzések nélkül ezen a területen megfelelő szomszédsági politikát sem folytathatunk. Nem szeretném a, a kondicionalitást mérlegre tenni, de azt hiszem, hogy muszáj, hogy rugalmasak legyünk, és muszáj prioritásokat felállítani, nem lehet projekteket végigverni az egész térségen, muszáj, hogy valahogy a külpolitikánkat, illetve a szomszédsági politikánkat kezeljük, irányítsuk rugalmasság, illetve prioritások segítségével, és így lehet a demokratikus stabilitást előmozdítani. Például gondolok itt Tunéziára, hiszen nagyon fontos, hogy olyan projekteket találjunk, amelyek megfelelő kritériumokra választ adnak. Eh, Köszönöm szépen, nem tudom, hogy tudják-e a kollégák, de ö, most az emberi jogi jelentéstevőnket hallották, tehát az egész világra nézve az emberi jogi kérdésekért felelős kollégánkat hallották. Most pedig megadom a szót az előadóinknak, hogy gyorsan válaszolhassanak, aztán pedig Edwardnak egy rövid lezárásra, vagy pedig ezt magam fogom megtenni. Mihály? Mihály, nagyon röviden csak. Egy rövid kérdés mégis utána. Igen, Romanszki úrnak intézem a kérdést. Azt mondta, Oroszország voltak itt mindig is az EU elleni közredés ellen volt, nem csak a NATO elleni közredés ellen. A Frankfurter Allgemeine 2004-es decemberi cikke azt mondja, tíz éve irodott, az orosz elnök Vladimir Putin Ukrajna az Európai Unió csatlakozása mellett beszélt. Ha Ukrajna belépne az EU-ba és azt fogadják, akkor mi csak üdvözölni tudjuk, mondotta Putin, a spanyol kormányfő eh, Zapatero jelenlétében Moszkvában. Tehát tíz évvel ezelőtt kiszerni decemberében. Ön szerint ez a véleményváltozás Moszkvában nem annyira tőlünk függött, hanem inkább belpolitikai célok miatt alakult át, belpolitikai változások okozták ezt a fordulatot? Nem miatt változott az orosz politika? Köszönöm, Michal. És most Gromácki úr először a szót, aztán Mázen úr. Nagyon röviden csak néhány megjegyzés. Először is. Az EU hogyan nézem szembe a biztonsági kihívásokkal? Már említettem Ukrajna stabilizációnak problémáját rendkívül fontos, kulcsfontosságú ügy az EU szám, számára a következő hónapokban és években, nem csak Ukrajna, hanem Moldávia és Grúzia is. Úgy gondolom figyelmünket három országra kell szentelnünk. Hogy egyfajta egyensúlyt építsünk ki az orosz, orosz, orosz politika és a mi politikánk között, tehát ezen országokra vonatkozó politikák közötti egyensúlyt megteremtsük. A hat ország alkotta csoport, szóval szomszédság szóval csoportban, hiszem, hogy két alcsoport van, és Örményország a kettő között mozog. Fehér Oroszország Örményország E- e- egybesorolható az Eurázsiai Gazdasági Unió tagjai. Oroszország, Kirgizisztán. és Kazaksztán mellett. De őszintén szólva úgy gondolom, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unió egy üres projekt. Nem hiszem, hogy ez a projekt működőképes lesz az elközöket években. Időm nincs, hogy kifejtsem, véleményemet, de ezt gondolom róla. Azerbajdzsán problémája pedig egyszerű, abban áll, hogy egy nem demokratikus autoriter rezsimről van szó, a lévelnököt nem érdekli a demokratizálódás. Nem izgatja őt az EU-val építendő kapcsolatok ügye, amelyben nyilván benne lennének az emberi jogi problémák, a demokratikus normák. Őt inkább vonza az együttműködés az EU-val egy olyan szinten, amely gazdasági kérdésekre szorítkozik. Ez számára fontos ugyan, de nem a mélyebb együttműködés olyan, amelynek alapja közös szabályrendszer és az értékeink volnának. Utolsó gondolat. Oroszország pozícióját illetően a szomszédság politika országai meg magával a politikával szemben. folyó országok és az EU közötti e- kapcsolatépítésről mi a véleménye Moszkvának. Az én tézisem abban áll, hogy Putyin politikája már eleve az EU és a politika olyan országok közötti közeledés ellen volt már 2004-ben is. Nem változott a véleménye ebben az elmúlt tíz évben, de ahogy már említettem előadásomban, úgy gondolom az orosz politikai elit egyszerűen úgy gondolta, hogy ez a projekt üres projekt. És 2013-ban ezért állt be az irányváltás, és most ezért nyíltan ellenzik már az a társulási megállapodásot a térség országai és az EU között. Dr. Mazen. Köszönöm, Gromacki úr, Mazen doktor, zárószó. Nagyon röviden. Elhangzott egy kérdés az értékekkel kapcsolatban. Nos, úgy gondolom, hogy arra gondolhatnánk, hogy gyakran vetekednek egymással, ezek ugyanakkor megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk. Például, ha érdekünk fűződik a demokrácia terjesztéséhez, és említette ezt, ennek a fontosságát az arab tavasz kapcsán láthattuk, hogy időgényes a demokratikus intézmények kiépítése, szabad választásokat nem lehet a korábbi választási bizottságok jelenlétével megtartani. A parlament egy megfelelő eszköz, egy hatékony eszköz a demokrácia szempontjából, de ezek alulfinanszírozottak, nem működhetnek így, tehát ez is prioritás kell, hogy élvezzen. Ami pedig a kultúrák közti párbeszédet illeti, hogyan segítheti ez elő a terrorizmus elleni küzdelmet, természetesen elősegítheti. Nagyon sokan a térségben radikalizálódnak, azért, mert téves elképzeléseik vannak Európáról, nyugatról, a vallásszabadságról, arról, hogy itt az muszlimokat, muszlimokat hogyan kezelnik. Nem európai TV csatornákat néznek, hanem másokat, és így radikalizálódnak, tehát nagyon fontos ez. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eszköz. És még a biztonsági dimenzióról kérdeztek Mm, fokozottabban kell támogatni a menekült ügyi probléma kezelését. Ez egy időzített bomba. A menekültek a térségben mindenhol jelen vannak, nem csak Jordániában vagy Libanonban. Itt olyan emberekről van szó, akik elmenekülnek, elveszítik állásukat, koldulnak az utcákon, Kajróban is láthatjuk őket. Sokkal több segítséget kell nyújtanunk nekik, így ez egy komoly beruházás lehet a biztonságba. A határelnőrzéseket is említi a tanulmány, az EU missziókat ezért így jobban kell finanszírozni a 2014 és 20 közötti költségvetésből. Uh, let me conclude our item today by thanking... Uh, Szeretném lezárni ezt a napi rendi pontot azzal, hogy uh, megköszönöm szakértőinknek, Mazen úrnak, illetve Gromacki úrnak az elemzést, a prezentációt, illetve azt, hogy elmondták az Európai Uniónak, hogyan kellene átalakítania a szomszédsági politikáját. Láttuk az ön tanulmányát, és Mazen úr várjuk a déli szomszédsággal kapcsolatos ele, ö, elemzést. Elnézést kérek azért, hogy ilyen kevés idő állt rendelkezésünkre, nem első alkalommal fordul ez elő, mégis úgy gondolom, hogy gyümölcsöző volt az eszmecsere. Kollégákat pedig tájékoztatnám, hogy április 13-án, 14-én vitatjuk meg a Kukán jelentést, és ami a módosítók benyújtásának határát idejét illeti, ezt később fogjuk még e, eldönteni. Úgyhogy a következő ülésünk e, március 7 es Strasbourgban. Akik e, részt vesznek a kibővített bűrülésen, azokat arra kérem, hogy maradjanak, a többieknek pedig kellemes estét kívánok.